Uh, welcome. Uh, Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Sok szeretettel köszöntöm Tyson asszonyt, aki a foglalkoztatási, szociális ügyekért, munkaerő, mobilitásért felelős biztos jelölt. Megkaptuk Jean-Claude Juncker által írt Mission Lettert, amelyben az szerepel, hogy Tyson asszony hozzájárul azokhoz, azokon a dolgokon fog projekteken fog dolgozni, amelyekért a növekedésért és versenyért felelős alelnök, illetve az Európai Szociális Párbeszédért felelős alelnök lesz felelős. Emellett szorosan együttműködik a gazdasági, a pénzügyi, az adóügyi és vámügyi biztosokkal. Az Európai Bizottságban lesz egy főigazgatósága, Tyson asszonynak, amely főigazgatóság a foglalkoztatás, ugye a szociális ügyekkel és szociális integrációval foglalkozik. Munkaügyi reformok, munkapiaci reformok, képzés, szakképzés, képzéspolitika, fogyatékkal élők jogai és az Eurostat is ide fognak tartozni. Ő lesz felelős emellett a négy, ügynökség, négy ügynökségért, a munkaügyi biztonság és egészségügy, aztán az Európai Szakképzési Ügynökség, az élet és munkakörülmények javításáért felelős ügynökség és az Európai Képzési Alapé is ide fog tartozni. A bizottság által a bizottság munkáját jóváhagyó iránymutatásokkal az Európai Parlament kimondja, hogy az általános kompetencia az európai elkötelezettség és a személyi függetlenség elengedhetetlen a biztos jelöltek esetében, és ezt is értékeljük, ugyanúgy, mint a felkészültségüket és a kommunikációs képességüket is. A meghallgatás előtt hadd mondjam el azt is, hogy ön írásban válaszolt bizonyos kérdésekre, az előkészítő kérdésekre, az írásos válaszokat kiküldtük a képviselőknek minden nyelven, úgyhogy mindannyian jól felkészültünk. És most pedig azokat a kérdéseket fogjuk feltenni, amelyeket nem írásban készítettünk elő. Ami a vita struktúráját illeti, Először is Tészen asszony egy maximum 15 perces bevezetőt fog tartani, aztán 5 perce lesz az ülés végén az áru megjegyzéseire. A bevezető után 45 kérdés fog elhangzani a képviselők részéről. A vita a pingpong elv alapján működik majd, három perces szlottok lesznek, ez azt jelenti, hogy egy perc kérdés, két perc válasz. Mivel nagyon sok kérdés lesz, tiszteletben kell tartani a hozzászólási időt, e, és ez, e, ezért, ezért éleszek, ennek betartatásáért én leszek a felelős. Hogyha a kérdező, akinek a kérdése következik, nincs a teremben, akkor elszalasztotta az esélyt. Nem lesz spontán felszólalás, és ugye a mi szakbizottságunk, a foglalkoztatási szakbizottság az illetékes bizottság a meghallgatáson, de a kulturális szakbizottság és a nőjogi bizottság is részt vesz a meghallgatáson, ők társult bizottságok. Sok szeretettel köszöntjük kollégáinkat ebből a két szakbizottságból. És ahogy azt a hozzászólók listáján láthatták, ők is kérdeznek majd olyan kérdéseket tesznek fel, amelyek azon szakbizottságok, említett szakbizottságok hatáskörébe tartoznak. Először a koordinátorok kérdezhetnek, illetve egy képviselő a függetlenek részéről. Szeretném fölhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy 23 nyelven van tolmácsolás. Minden ö, hallgató, minden képviselő és résztvevő hallgathatja tehát a tolmácsolást. Arra kell, szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy amit mondanak, azt eh, tolmácsolni fogják a tolmácsok, és eh, mindez eh, ugye egyértelművé teszi, hogy nem szabad túl gyorsan beszélni, kérem erre figyeljenek. A Tyson asszony elmondta, hogy anyanyelvén szeretne válaszolni majd hollandul, A lehető legvilágosabban szeretne ugyanis fogalmazni. Hadd mondjam el, hogy a régóta itt ülő képviselők nyilván tudják, hogy kiválóan beszél angolul és franciául is a képviselőasszony. Az interneten követni lehet a vitát, tehát közvetítjük, és egy videó felvétel is készül majd, amelyet megtalálhatnak ugyanezen a weboldalon. Most pedig én fogok rátérni a saját anyanyelvemre, svédre és néhány megjegyzést tennék, néhány személyes nyitó gondolatot szeretnék megosztani önökkel. Nos, kedves kollégák! Az egyik legélénkebb emlékem a következő. Egy beszélgetésre emlékszem, amelyet telefonon, telefonon folytattam egy egy lelkész nővel, aki Svédország déli részén él és dolgozik. Ő nagyon aggódott ez a lelkész, a, amiatt, hogy micsoda szociális gondokkal küzdenek egyes emberek, és micsoda nyomorúságban élnek. Látta, eh, mégpedig a saját városának egy parkolójában volt tanúja ennek a nyomorúságnak, ahol is régi teherautók parkoltak, régi abroncsok eh, hevertek, és eh, kamionsofőrök éltek ezen a parkoló helyen, nem tudtak hazamenni, nem volt hova menniük, nem tudtak nem tudtak tisztálkodni, nem tudtak, alig tudtak élelmiszert vásárolni, kis kemping főzőkön, tűzhelyeken főztek, és borzasztó nehéz körülmények között éltek, és még fűteni sem tudták a teherautót, mert az is nagyon sokba kerül, ugye. Úgyhogy ilyen borzasztó körülmények között éltek ezek a kamionsofőrök, de nagyon sok más ilyen helyzet is van ahol más munkavállalókat érint ez a, hogy úgy mondjam, nyomorúság. Látjuk azt, hogy Európában a válság nagyon sok ilyen helyzetet generált. Olyan emberekről van szó, nem csak olyanokról, akik munkanélkülieké váltak, de olyanokról is, akik már értékek nélkül élnek. A 2020-as stratégia Európában elfogadásra került, az európai lakosság 24%-a, több mint 120 millió ember van kitéve a szegénység, illetve a szociális kirekesztődés kockázatának. Nagyon sokan közülük gyerekek. 2014. júniusában az, ifj, az ifjúsági munkanélküliség 22% volt, és itt természetesen nagy különbségek vannak az országok között, de az összes egyes országokban az összes fiatal több mint 50% a munkanélküli. Látjuk ennek a következményeit. Látjuk az Európai Parlament választásai, választásai után is az eredmények is azt mutatják, hogy mennyire elkeseredettek és frusztráltak az emberek. Ez gyakran antidemokratikus, extrém, szélsőséges, populista pártok karjaiba hajtja az embereket. 2014-ben Svédországban és Európában is egyaránt megfigyelhető ez a trend. Ez az mi feladatunk tehát az elkövetkezendő öt évben, hogy rendet tegyünk az európai munkaerőpiacon, és fenntartható munkahelyeket teremtsünk. A lehető leghatékonyabbnak kell lennünk. Mindenkinek egyforma lehetőségeket kell biztosítanunk a munkaerőpiacon ebben az Európai Uniónak bizony van felelőssége. Az Európai Munkaügyi Biztosnak nagyon nagy feladata van. Ez egy olyan dolog, amelyet mi és az állampolgárok várnak a biztostól, és ezért Tyson asszony feladata rendkívül fontos lesz. Valódi változásokat kell elérnie ezen a területen. Itt az idő tehát, hogy megtegyük a szükséges lépéseket. Ezen bevezető szavak után megadom a szót eh, Tyson asszonynak, és megkérem, hogy eh, a bevezető beszédét tartsa meg, amelyek a, amely bevezető szavak a konkrét terveiről szólnak. Okay. Excuse me. Honorable Chair, esteemed committee members, in life... Tisztelt eh, elnökasszony, képviselők, a fontos, hogy az életben a dolgokat eh, kerülgetés nélkül megnevezzük úgy, ahogy van jelenleg. Az Európai Unióban 26 millióan munkanélkül vannak, ez elfogadhatatlan. 7,5 millió fiatal 15 és 24 év közötti európai sem nem dolgozik, sem pedig eh, oktatásban vagy képzésben nem vesz részt. Ez is elfogadhatatlan. Több mint 124 millióan szegénységben, szociális kirekesztésben élnek. Ezt sem fogadhatjuk el. Ezért a következő öt évre a céljaim kristálytiszták. Több munkahelyért és jobb szociális védelemért küzdök, a szegénység ellen és a szociális kirekesztés ellen. Ezek sok európai prioritásai, és mélyen meg vagyok győződve, hogy ugyanúgy az önök prioritásai is. Tisztelt kollégák! Az elmúlt 23 évben, közel 23 évben a parlament képviselője voltam, és éppen ezért csak nő tiszteletem az intézmény iránt, és nem is kétség, nincsenek is kétségeim Európa iránt. Ebben a házban mindig is Európa előrehaladásáért, egy jobb Európáért, konkrét eredményekért, az emberek számára érezhető eredményekért dolgozott. Ezen az alapon dolgoztunk, és csak én magam is ezen az alapon dolgoztam, csak emlékszem az Európai Bank felügyeletre vonatkozó jelentésemről, illetve a Gazdaság és Monetáris Unió reformjáról szóló jelentésemre. De nem pusztán többséget kell a szolgáltató irányelv, meg voltam győződő, nem csak többséget kell a szociális irányelv iránt találni, hanem szociálisan kell azt meg is valósítani az önök jóvá, amennyiben az önök jóváhagyásával a foglalkoztatási, szociális ügyek, munkavállalói készségek és mobilitás biztosan lehetek, ezt a munkát fogom habozás nélkül továbbvinni. A pénzügyi gazdasági válságnak súlyos következményei vannak. A rendkívül intézkedések, amelyeket az Európai Uniónak e, válság ellen meg kellett hoznia, szükségesek voltak, és most kezdjük az intézkedések pozitív hatásait érezni, látni, még hogyha nagyon óvatosan és kismértékben is. De az európaiak bizalmát még nem sikerült visszanyernünk. Az elkövetkező bizottságnak konkrét eredményeket kell e területen, kézzelfogható eredményeket elérnie. Jean-Claude Juncker arra kért, hogy vissza tudom-e nyerni a szociális, a szó, szociális, jelent, eh, szociális szó jelentését, és eh, össze tudom-e azt egyeztetni, befejezve a piacgazdaság hatékony végrehajtását. Szíves, szívesen állok-e kihívás elé, hogyha a szociális piacgazdaság és a szabadság, a felelősség, a szolidaritás kéz a kézben jár. A szociális területen és a bizottságnak éppen ezért látható eredményeket kell elérnie. A foglalkoztatás, szociális ügyek, munkavállalói készségek és mobilitás biztosaként ehhez szeretnék lényegesen hozzájárulni, közösen a többi biztos asszonyal, különbözően Katainen Dombrovskis és Moszkovicsi kollégákkal egy csapatot fogunk alkudni. Saját feladatomnak tekintem azt, hogy felügyeljem, hogy a következő öt évben az intézkedéseink minden területen figyelembe veszik az egyes intézkedések szociális hatásait. Sech kollég! Kedves kollégák! Ahogy Jean-Claude Juncker is mondta, a válságnak nem ér a vásárnak addig nincs vége, amíg, amíg még mindig 26 millió európai van munkanélkül. Számomra a versenyképesség és a szociális egyenség, egyenlőség közötti választási lehetőség úgy merül fel, mint egy érem két oldala szolidárisnak és versenyképesnek kell lennünk. Az én szerep, szerepem az, hogy jobb feltételeket teremtsek annak érdekében, hogy több munkahelyet teremtsünk, és hogy küzdjek a munkanélküliség, illetve a szegénység és a kirekesztés ellen. E, ez e, ennek előfeltétele az, hogy európai kereteket hozzuk létre, amelyek dinamikusak és e, integráltak, befogadóak. A munkát eh, keresőknek lehetőséget kell adni, hogy megfelelő képesítést szerezzenek, hogy ezzel, ezekkel a képesítésekkel válaszolni tudjunk a eh, munkát kínáló vállalkozások, vállalatok elvárásaira. A megfelelő képzés eh, még mindenki számára elérhető, a célzott a, a munkanélküliek célzott továbbképzése eh, nagyon fontos szerepet játszik, és a munkavállalók mobilitása eh, és olyan intézkedések, amelyek Európát újra a növekedési pályára állíthatják, és csökkent, csökkenthetik a szegénységet. Akik ismernek, mindenki tud, azok tudják, hogy nem a szimpli, eh, az egyszerű, egyszerű megoldásokat keresem, vagy a, a egyszerűsített megoldásokat keresem az összetett problémákra. Ez nem hiteles, ez nem őszinte, és nem hatékony. Kézzelfogható eredményeket szeretnék. Azt szeretném, hogyha a vállalkozások úgy fejlődhetnének, hogy, fejlődhetnének, hogy, hogy ennek során alkalmazkodni tudjanak a gyors változásokhoz. Azt szeretném, hogyha a munkavállalók hozzájáruljanak, a munkaerejükkel a gazdagság megteremtéséhez a olyan feltételek között, amelyek a méltóságukat tiszteletben tartják, illetve az alapjogaikat. A nők és a férfiak, akik az Európai Unió állampolgárai, teljesen mindegy, hogy hol dolgoznak, akár másik tagállamban is, a fogyatékkal élők is lehetőséget kell, hogy kapjanak arra, hogy hozzáférjenek a munkaerőpiachoz méltó körülmények között megfelelő fizetésért. A rendkívül fontos emellett a, a versenyképességünk fenntartása, illetve a szociális védelem, védelmi rendszer fenntartása. Ezért négy prioritást határoztam meg, amelyek egyformán fontosak. Először is a munkahelyteremtés. A, azok a munkahelyek, amelyek a válság miatt megszűntek, eh, millióra rúg ezeknek a száma. Annak érdekében, hogy a munkakeresőknek, a munkanélkülieknek új perspektívát adjunk, először munkahelyet kell teremteni. A vállalkozások, mindenek előtt a KKV-k kedvező feltételeket kell, hogy kapjanak ehhez, hogy a tevékenységüket, akár hagyományos, akár újító tevékenységük van, fejleszteni tudják, és új piacokat hódítsanak meg. Másodszor a munkahelyekhez való hozzáférés. A masszív tömeges munkanélküliség mellett <clears throat> egyre idősödik, öregszik a munkaerő, és a munkakeresők, gyakran a fiatalok nem, nem rendelkeznek megfelelő képességekkel, képesítése. Nincsen már hozzáférésük a stabil munkahelyekhez. További erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy a fiatalokat, a nőket és a fogyatékossággal élőket felkészítsük arra, hogy és lehetővé tegyük számunkra, hogy hozzáférjenek a, a piac, munkaerőpiachoz és a, a tartós munkahelyekre. A tervezett megoldások között van az, hogy elérjük azt, hogy mobilisabb legyen a munkaerő, és rugalmasan tudjon reagálni. Ezt támogatnunk kell. Harmadszor a képesítések kérdése. A versenyképességünk a kompetenciáinktól függ. A mai munkavállalók aktív életük sor, munkavállalói életük során több karriert is befuthatnak, és ezért a megfelelő kompetenciák, képességek elérésében segítenünk kell őket. Legyen, legyen szó alkalmazottakról vagy ö, saját ö, önálló vállalkozókról. Negyedszer a szociális védelem. Ez kulcsfontosságú beruházás a ö, jólétbe. 2010-ben meg egy világos célkitűzést fogalmaztunk meg. 2020-ig 20 millióval szeretnénk csökkenteni a szegénységnek és a szociális kirekesztettségnek kitett emberek számát. Azonban ennek az ellentéte lett igaz, a válság miatt a szegénység nagyon megemelkedett. A védelmi, szociális védelmi intézkedéseinknek hatékonyabbaknak kell lenniük, és jobban kell orientálódniuk a, a hosszú távú megoldások felé. Kedves kollégák, ahhoz, hogy ezeket a prioritásokat elérjük, minden rendelkezésre álló eszközt felhasználok arra, hogy négy dologra koncentrálva működjek együtt a bizottságban. Először is megfelelő forrásokat kell mobilizálni. Az én célom az, hogy a munkahelyteremtést stimuláljuk, és segítsünk a munkanélkülieknek visszatérni a munkaerőpiacra. Jirki Katainen alelnökkel szorosan együtt fogok működni, hogy a 300 milliárdos beruházást, amelyet Jean-Claude Juncker bejelentett, valóban megvalósítsuk. Minden rendelkezésre álló pénzügyi eszközt mobilizálni fogok annak érdekében, hogy az emberekbe tudjunk befektetni különös tekintettel az Európai Szociális Alapra, az Európai Segélyalapra, amely a legszegényebbek számára jött létre, illetve az Európai Globalizációs Kiigazítási Alapra. Ezek feladata, hogy munkahelyeket teremtsenek, hogy a, képesíté, a képzést erősítsék, és hogy fellépjenek a szegénység ellen. Mindent megteszek annak érdekében, hogy az ifjúsági garanciát, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést felgyorsítsam a tagállamokban, hiszen ez elegedhetetlen az ifjúsági garancia gyors megvalósulásához. Másodszor a gazdasági kormányzás, ez fel kell, hogy gyorsuljon. A foglalkoztatás és a szociális politikák sokkal inkább meg kell, hogy jelenjenek az európai szemeszterben. Szorosan együttműködek Valdis, Dombrovskis és Moszkovici kollégákkal, hogy a megfelelő strukturális reformok szociális hatását figyelembe vegyük. A a tagállamokban folyó reformok elmélyítése elengedhetetlen, de ehhez az igazságoság és a reformok fenntarthatósága, fenntarthatóságát nem szabad szem elől téveszteni. A támogató programok értékelésének szociális hatásának értékelése elengedhetetlen. A szociális párbeszédet újra kell indítani. Együttműködök Domrovskis alelnökkel azért, hogy biztosítsam, hogy a munkavállalók és a munkadók nemzeti és európai szinten valódi partnerek legyenek. Nagyon fontos és nehéz szociális reformok várnak ránk, ezeket meg kell tárgyalni a szociális partnerekkel, be kell vonni minden érintett felet, a, az egész gazdaságot, a szociális spektrumot, a KKV-kat, az önálló vállalkozás, vállalkozókat, hogy minél több európainak munkát tudjunk adni. Harmadszor megfelelő közös szabályokat kell elfogadnunk, hogy az, hogy az esély egyenlőség megmaradjon, és védjük a munkavállalókat a belső piacon, anélkül, hogy túl nagy terhet rónánk a munkaadókra. Szorosan együttműködök a tagállamokkal, hogy, hogy elérjem a meglévő jogszabályok végrehajtását. Remélem, hogy ez ezt, gondolom, hogy ezt is erősíteni kell. A Smart Regulation agenda is rendkívül fontos, értékelni fogom a meglévő jogszabályokat, amelyek hatékonyak, biztosítom, hogy ezek hatékonyak legyenek, arányosak és könnyen végrehajthatóak. Meg fogjuk nézni azokat a területeket, amelyek például arra vonatkoznak, hogy hogyan lehet a munkavállalókat az új kockázatoktól meg, megóvni. Ezen összefüggésben a modernizációt fogom javasolni, és azt, hogy a meglévő jogszabályokat egyszerűsítsük, hogy meg, és közben megtartsuk a magas szintű védelmet. És azt gondolom, hogy fontos új kezdeményezéseket kell indítani, például a munkavállalók mobilitásának erősítésére. Végül a feladatom az lesz, hogy ezeket az intézkedéseket a lehető legjobban kihasználjam, a partnerségeket, és hogy az elkövetkezendő években az Európai Parlamenttel, a tanácssal, a tanács tagjaival, a szociális partnerekkel, az Európai Bizottsági kollégáimmal és Európa kollégáimmal együtt dolgozunk azon, hogy Európa igazságosabb és fenntarthatóbb legyen. Az elkövetkezendő öt évben szorosan együttműködök majd a parlamenttel, és rendelkezésükre fogok állni, hogy Rend, hogy rendszeresen megtárgyaljuk a dolgok állását. Közös célunk az, hogy az emberek egészségben munkát vállalhassanak, hogy jólétben élhessenek, és egy ilyen közös Európát szeretnénk. Ebben számíthatnak ránk, az önök szövetségese leszek. Thank you. Uh, Köszönöm szépen, Tyson asszony. Most pedig a képviselők következnek, az előre meghatározott lista alapján fogom megadni a szót. Először Dávid Káza következik a néppárt részéről, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt biztos jelölt asszony, bevezetőjében többször is említette, nagyon helyesen, hogy a munkahely teremtés kell, hogy legyen az új bizottság prioritása. Több millió ember munkanélküli Európában, nagyon sok a fiatal közöttük. Ez elfogadhatatlan, elviselhetetlen. Nagyon fontos tehát, hogy a bizottság mindent megtegyen azért, és ön is, hogy ezek az emberek munkát találjanak. Ennek számos eszköze lehet, a képzés, a mobilitás, a pénzügyi eszközök megfelelő felhasználása ez remek. De ez nem elég azok számára, akik munkát keresnek. Fontos, hogy legyenek elérhető munkahelyek is. Kérdésem, hogy a bizottság mit tervez tenni annak érdekében, hogy a lehető legtöbb munkahelyet teremtsenek. Thank you for this question. I think it's a, a question and a key item. Köszönöm a kérdést. Mégiscsak hollandra váltok, ha megengedik. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon fontos kérdésre tapintott rá a munkahelyteremtés, sokkal többet jelent, mint munkát adni a munkavállalóknak, azoknak, akik munkát keresnek. Ez a készségeket eh, kell biztosítani, a munkaerőpiacot megszervezni, munkáltatott munkavállalót összehozni, mobilitásról eh, biztosítani, biztosítani kell, hogy legyen munka, eh, tehát keresletkínálaton is dolgozni kell. Azok a programok, azok az útmutatók, amelyeket Jean-Claude Junckers elnök jelölt írt, hogyha ezeket jól olvastam, akkor a program az az, hogy munkahely, növekedés és demokrácia. A növekedésen van a hangsúly, mindent meg kell tenni azért, a bizottság minden tagjával együtt, hogy a növekedés erősödjön és több beruházás jöjjön. A növekedés önmagában nem elegendő, azt kell biztosítani, hogy a munkahelyeket is teremtsen a növekedés, hiszen ezekre szükség van. A bizottság eh, Jean-Claude Juncker erre egy beruházási programot dolgozol majd ki, 300 milliárd eurós összegről. Nagyon sok kezdeményezés szükséges, eh, és már látható, amelyeket majd végre kell hajlani. A kutatás, fejlesztés, innováció terén meg kell nézni, hogy ne legyen túlszabályozás, minden jogi és egyéb korlátot, amelyet eh, a vállalatok jelenleg ért, éreznek, azokat felül kell vizsgálni. A KKV-kat ösztönözni kell, a bizalmat, erősíteni azért, hogy az emberek lássák, hogy a beruházásnak értelme van. A tőkét ebből az értelemben kell tudni biztosítani, nem csak a, a bankoktól, mint függőséget megjeleníteni, hanem a piachoz szükséges eszközt. Tulajdonképpen a szociális piacgazdaság két oldalát kell biztosítani a munkát, hogy növekedés legyen, és biztosítani azt is, hogy megfelelő, szociálisan elfogadható munkahely legyen. Uh, I'll give the floor to Jutta Steinrück. Jutta Steinrück következik. A szocialisták részéről. Guten Morgen, äh, Frau Theisen. Äh, sok szeretettel köszöntöm äh, Tyson asszony a szociál, szocialisták és demokraták nevében. Az európaiak és mi is joggal várjuk azt, hogy a dömping verseny megszűnjön Európában. A szociális dömping, az illegalitás, a munkavállalók kihasználása, ezek sajnos napirenden vannak ezek a témák. Juncker bizottsági elnök kimondta, hogy a, a meglévő kiküldetési irányelvnek a gyenge pontjait meg fogják vizsgálni. Melyek a specifi- azok a specifikus problémák, amelyek ön szerint fellépnek a kiküldetéssel kapcsolatban, és konkrétan hol lehet javítani a helyzetet a munkavállalók területén, illetve hogyan lehet megakadályozni azt, hogy ez az illegális bérdömping verseny megszűnjön? Ja, mevrouw. Köszönöm szépen. A munkavállalók kiküldetése nagyon érzékeny kérdés, ezt mindannyian tudjuk ebben a parlamentben, nagyon sok időt fordítottunk rá annak idején. Ezzel kapcsolatban a legfontosabb szerintem az, hogy tiszteletben kell tartani a szabályokat. Ez az egyik dolog. Nem mindig van így. Készült egy elemzés arról, hogy magát az, ala, az irányelvet hogyan lehet módosítani, vagy egy újat kellene írni, és választani kell majd. Meg kell nézni, hogy először meg kell nézni, hogy milyen végrehajtási útmutatók, irányelvek szükségesek ahhoz, hogy az irányelv megfelelően végrehajtható legyen a tagállamokban. Új eszközöket tartalmaz ez az irányelv a visszaélésekkel szemben, ezeket hatékonyan kell tudni alkalmazni. A hatóságok és a különböző országok munkaügyi felülete közti, felügyelete közti együttműködés abszolút előfeltétele ennek. Ezt is a bázis szinten, a, a működtetni kell. És meg kell majd nézni, hogy a valóságban erre hogyan működtethető. A két év múltán az irányelvet újraértékeljük, meg kell nézni, hogy sok problémát meg lehetett-e oldani, vagy az összes problémát. Úgy gondolom, hogy erre az értékelésre szükség van, és az követően mehetünk tovább. De addig, addig pedig arra van szükség, hogy a kiküldetési irányelvet az alapirányelvtől az alapirányelvvel összehasonlítsuk. Tudjuk, hogy vannak vele problémák, tudjuk, hogy a legfontosabb koncepciók például a minimális bér, a minimális meghatározott juttatás, ezeket értékelnünk kell. A az irányelvel együtt kell tehát a reformokat majd a kiküldetési irányelven végrehajtani. De először tehát a végrehajtás utána az értékelés, és nem szabad vakon megnézni, hogy melyek azok a, a súlyos pontok, amelyek a kiinduló irányelven jelent vannak, és ezek okozzák a nehézségeket a végrehajtásban. Ez Jean-Claude Juncker is ma mondta, hogy ez a fontos az áttekintésben. Antia McIntyre következik az ECR frakció képviseletében. Köszönöm, itt vagyok, Tyson asszony, mutatom. Az ECR frakció nevében üdvözlöm itt a mai meghallgatásom. Az, utolsó, az, elő, az előző parlamenti ciklus végén elfogadtunk egy jelentést, aminek az a címe, hogy az EU mit tehet azért, hogy megfelelő körülményeket teremtsen a KKV-k vagy vállalatok számára, hogy azok munkahelyeket hozhassanak létre. Ezt a foglalkoztatási bizottság hozta létre, és ebben az olvasható, hogy mostanában nagyon sok vállalkozás visszahoz Európába a termelést, illetve a szolgáltatást. Ez egy kiváló lehetőség a munkahelyteremtésnek. Úgy véljük, hogy az EU-s gazdaságok számára ez egy kiváló lehetőség, ezt föl lehetne gyorsítani, így egyre több munkahely teremtődne a tagállamokban. Akár az egyablakos módszerrel is segíthetnénk ezeken a vállalatokon, hogy még gyorsabban történjen ez a folyamat. Kérdezném, hogy ebben mi lehetne a bizottság feladata? Köszönöm szépen, McIntyre asszony. Azt kell biztosítani, hogy többé-kevésbé javuljon a, a, munkavállaló, a vállalkozói légkör. Munkahelyeket teremthessenek, akár az állami ágazatokban, szektorokban, akár a magánszektorokban. Ehhez viszont beruházásokra van szükség. A beruházást kell az emberek számára, a vállalatok számára vonzóvá tenni azt, hogy ők maguk fejlődjenek, és hogy legyen lehetőségük arra, hogy a növekedéshez szükséges a, öm, esélyeket, sanszokat megragadják. Meg kell nézni, hogy melyek azok a területek, amelyekre fókuszálni kell, annak ellenére, hogy több irányú az a probléma. Rengeteg akadály van, és különösen a vállalatok növekedése, előtt azokat a, ezeket az akadályokat, és különösen a, a kezdő feltörekvő vállalatok előtti, kisvállalatok előtti vállalat, akadályokat kell el, megszüntetni. Az értékeléssel, az intézkedéseket értékelnünk kell, új javaslatokat kell előterjeszteni, de nagyon fontos emellett az is, hogy értékeljük a, meg, a különböző intézkedéseket, a meghozatalukat követően. Ezt is meg kell tenni. Nyitottan, mielőtt még min, magát a munkahelyek védelmét kezdenénk el módosítani. Meg kell nézni, hogy melyek azok a szabályok, amelyek a munkahelyek védelmét szolgálják, melyek azok, amelyeket esetleg módosítani lehet annak érdekében, hogy hatékonyabban működjenek a vállalkozások, de ne ö, csorbítsuk a munkavállalók védelmét. Egy teljes képet kell erre természetesen kidolgozni, amelynek együtt kell a jobb vállalkozói légkörhöz hozzájárulni, ha egyébként nem lesz több munkahelyünk. Marian Harkin. Köszönöm szépen. Marian Harkin következik, az ALDE frakció képviseletében parancsolja. Köszönöm szépen. Tyson biztos jelölt asszony, üdvözlöm Önt itt a parlamentben, az ALDE nevében. Az írásos válaszaiban azt írta, hogy eddig számos célkitűzés esetében nem sikerült elérni a szükséges eredményt, a, szo a szociális kirekesztés, illetve a munkanélküliségi rátára gondolok. Juncker úr azt mondta, hogy értékelnünk kell, hogy minden egyes intézkedésünknek milyen szociális hatása lesz. A 2020-as célkitűzések szorosan kötődnek az európai szemeszterhez. Milyen változásokra van szükség az európai szemeszteren belül, hogy könnyebben elérhessük a 2020-as célkitűzéseket, mint például szociális indikátorok, jelzőszámok, ezeknek a megfelelő megvalósítása és a parlament bevonása ebbe a folyamatba, vagy milyen egyéb javaslaté vannak erre nézve? Köszönöm szépen. Ez a kettő valóban összekapcsolódik. Azt kell biztosítsuk, hogy az európai szemeszter is szociálisabb legyen. Juncker elnök jelölt ezt a feladatot adta nekem, adná nekem, hogy mit tehetünk a 2020-as célok erősítéséért, szociálisabb megjelenítéséért a szemeszteren belül. Nos, először is fe, megbízást kell erre kapnunk a következő időszakban. Vannak olyan szociális indikátorok, amelyeket egy kicsit ilyen másodrangú vagy mostoha gyerek formában kezelték, minden erőfeszítést meg kell tenni azért, és tulajdonképpen ez a, annak a csapaton belüli, azon a csapaton belüli megállapodás is, amelynek a jövőben adott esetben biztosan lehetek, hogy ezeket az indikátorokat azonos szintre kell hozni. A makroökonomiai egyenetlenség vagy kiegyensúlyozási eljárás indikátoraival egyensúlyba kell hozni azonos szintre, hogy megfelelő elemzéssel sokkal jobb betekintést kapjunk arra, hogy mi történik a tagállamokban. Vannak természetesen országspecifikus ajánlások is, amelyekre szükség lesz. A második dolog a szemeszter során az az, hogy jobban be kell vonni a partnereket, a szociális partnereket. Nagyon sok ajánlás született, de rengeteg olyan terület is van, ahol csak a tagállamok hatásköre érvényesül. Erre vonatkozóan másfajta ajánlásokat kellene adnunk, hogy azoknak is legyen hordozó ereje, ne mondják a tagállamok, hogy ez a saját területük. Csak erre vonatkozóan kell az éves növekedési tervekben figyelni. A parlamentnek gondolom lesz része abban, hogy megfelelő eljárás doljon ki az éves áttekintés, a makroökonomiai párbeszéd, a különböző országspecifikus ajánlások, és nagyon fontos az, hogy egymásra figyeljünk, hiszen ez egy értékes eszköz, optimálisan kell tudni élni vele. Köszönöm szépen. Dina Ronald Kári következik a GUE-től. Hjertelig velkommen, jeg sidder her. Uh, tak for din meget spændende indledning. Jeg vil gerne... Köszönöm szépen. Köszönjük szépen ezt a rendkívül érdekes bevezetőt. Én a munkaerőpiaci kihívásokra szeretném felhívni a figyelmet. Látjuk, hogy nagyon sok munkavállalót, vagy nagyon sok embert arra kényszerítenek, hogy, hogy önálló vállalkozóként dolgozzanak, de ezek csak látszat önálló vállalkozók, és ezzel a munkaadók, akik gyakran az egyetlen megbízói ennek a munkavállalónak, nagyon sok költséget sporolnak meg. Beszéltünk, volt egy meghallgatás például a, a légiközlekedési ágazat kapcsolatban, és ott a pilótákat is meghallgattuk, és a pilóták beszámoltak arról, hogy a stressz nívó, a stressz szintje nagyon megnövekedett, és ez akár élet, az életet is veszélyeztetheti. Mi, hogyan lehet biztosítani azt, hogy a légiközlekedési ágazatokban megfelelő munkafeltételeket garantáljanak? Van valsz van schijn... az önkéntesek, a, illetve a, bocsánat, a, a szabad foglalkozásúak és önálló ö, egyéni vállalkozóknak a kérdése valóban egész más. Azt kell biztosítanunk, hogy a szabad foglalkozásúaknak a szabályait tiszteletben tudjuk tartani. Tudom, hogy jelentős a nyomás sok területen, hogy önállósodjanak a munkavállalók, hogy gyakran nincsen választási lehetőség arra, hogy munkavállalóként vagy önállóként, vállalkozóként dolgozzak. Nem, erre szabályok kellenek, hogy legyen, legyenek két teljesen különböző dolog, ha valaki munkavállaló, ez Európának vajon feladata? Nyilvánvalóan ez határon átnyúló jelenség is, sőt ezen kívül akkor, amikor valaki saját vállalkozóként mutatja be magát, akkor olyan szabályokat is el kell fogadni, amelyeket mi európai szinten elfogadtunk. Tehát például a, a, a gyermeknevelési szabadság, a szülési szabadság, stb. stb. Ezeket mind figyelembe kell venni. A fekete munkával kapcsolatban is ugyanúgy az önállókra is vonatkoznak azok a tiltó szabályok, mint minden vállalkozásra. Megfelelően kell tudni a lehetséges mechanizmusokat, a használatos mechanizmusokat be kell tudni mutatni annak érdekében, hogy ezekkel élni lehessen, és adott esetben kezdeményezések születhessenek arra, hogy ezek az eszközök még hatékonyabbak lehessenek. De természetesen azoknak az oldalán állok, akiket meg kell védeni ebben az esetben. Köszönöm, Jean Lambert következik a zöldektől. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm Tyson asszonyt a frakció nevében. Én is a munkahelyteremtésről szeretnék egy kérdést föltenni, illetve arról, hogy szeretnénk fenntartható, fenntartható Európát létrehozni zöld szempontból. A Juncker úr által önnek elküldött megbízó levél legfontosabb tartalma az, hogy több millió fenntartható, jó minőségű és helyi munka, munkahelyet kell teremteni úgy, hogy közben zöldítjük a gazdaságot, és a zöld átmenetet segítjük. Kérdezném, hogy a zöld munkahelyeket, a zöld, át, zöld gazdaságra való át lépést hogyan segíti majd ön elő, mit tesz ezért a bizottságon belül, vagy a növekedési csomagon belül, milyen három konkrét lépést nevezne meg ezzel kapcsolatban, ami ön szerint majd prioritást élvez? Ja, thank you, mevrouw. Köszönöm szépen. A zöld munkahelyekre, ha szabad így nevezem, eh, a zöld munkahelyekre való figyelem nagyon fontos. Természetesen a válság miatt rengeteg munkahely eltűnt, nem szabad olyan eh, naívnak lennünk, hogy azt gondoljuk, hogy majd ugyanezek újra visszajöhetnek. Nem. A gazdaság, a társadalom átalakulóban van. A forrásokkal nyilvánvaló problémák vannak. Az energia, a, a fenntarthatóság iránti igény mind megváltoztatta a, ezeket, és ez a jövőbeni intézkedéseinknek az alapja a munkahelyekre vonatkozóan is. Azt kell biztosítsuk, hogy az átmenet a munkahelyről piacon is megvalósuljon. Azok, akik a munkaerőpiacon vannak, vagy azok, akik elveszítették a munkájukat, vagy a fiatalok, akik a munkaerőpiaci belépésre készülnek fel, azoknak megfelelő képességeik, készségeik le, legyenek arra, hogy pont az új ágazatokban, az új vállalatoknál tudjanak elhelyezkedni. Ezt kell tudni biztosítani, és erre a képzést is erre kell ráállítani a zöld munkahelyek, zöld KKV-kra vonatkozó kezdeményezések, iniciatívák már vannak a zöld gazdaság irányában. Ezeket nem tekintem marginális jelentőségűnek, sőt, nagyon fontosnak tartom a társadalom számában is, számára is. Ez egy átmeneti időszak, amelyben innovatív projektekre kell tudni biztosítani beruházásokat, forrásokat, az európai forrásokat, eszközöket ennek érdekében kell tudni alkalmazni. Thank you. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Laura Ágia képviselőnek az EFTD részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm. Tisztelt kollégák, Tyson asszony pontosan tudja, hogy, lét, hogy bizonyos országokban létezik egy alapjövedelem, amely minden állampolgárt meg, megillet, ez arra szolgál, hogy mindenki méltányosan élhessen. Ugyanakkor ez fajta ö, szociális megterhelést is jelent. Ön tudja, hogy a válság negatív hatásait kiválóan kiegyenlíti ez a, az intézkedés, és ugye Európában ez már elég régóta tart ez a válság. Kívánja-e azt ajánlani az összes tagállamnak, hogy egyfajta állampolgársági minimum jövedelmet ajánljanak fel, vagy garantáljanak. Vélem, hogy fontos feladatunk, kötelességünk lenne ez most ilyen nehéz időkben. hiszen nagyon fontos dolga az az Európai Uniónak most, hogy visszaállítsa a bizalmat a polgárok körében, és ez sokat segíthetne ez a lépés. Köszönöm. Ja. Dankjewel mevrouw Köszönöm szépen. Az emberek számára a minimális jövetelem, az életen áttartó jövedelem úgy gondolom a 21. században a társadalomban azt is jelenti, hogy azok, akik lépést tudnak tartani a fejlődéssel, azok lehetőséget kell, hogy kapjanak a fejlődésre, de azok, akik nem tudnak lépést tartani, azoknak védettséget kell adni, és ezzel a minimális jövedelem úgy gondolom nagyon fontos eszköz hogyha én rajta múlna, akkor én úgy döntenék, hogy minden országban legyen az Európai Unióban minimális jövedelem. De erre vonatkozóan nincsen hatáskörünk, szabályok vannak, szerződés van, amit tiszteletben kell tartani. Tehát úgy gondolom, hogy Európa ösztönözhet, de nem írhatja elő. Ez az egyik dolog. Tehát ösztönözhetjük. És ezt meg is tesszük több országspecifikus ajánlásunkban már megvizsgáltuk ezt, hogy a szegénység és a szociális kirekesztés ellen például ez egy használható eszköz, ezt javasoltuk. De ez nem elegendő. A minimál jövedelem önmagában nem elég. Azt kell biztosítani, hogy az embereket aktiváljuk, hogy az emberek az emberek bevaló beruházás megtörténjen, megtörténjen, hogy képzést kapjanak, a munkaerőpiacra visszavezessék őket. És hogyha minimál jövedelmet és ezt a kettőt együtt nézzük, akkor minden országban azt kell tudnunk biztosítani, hogy a minimál jövedelem az ne csapda legyen ne egy olyan csapda, ami az, em, amiben az, amiből az emberek nem tudnak kilépni, kimászni, nem, hanem egyrészt biztosítani kell számára, számukra ezt a túléléshez, másrészt pedig biztosítani a munkaerőpiacra való visszavezetésre, a normál cirkulációba való visszatérésre, körforgásba, ahogy mondani szoktuk mindezt, mindjárt befejezem, a tagállamok támogatása, tehát egyfajta referencia költségvetés alapján lehetne ezt megtenni. Köszönöm, Fontulis képviselő következik a függetlenek nevében. Tessék, kérem, tartsák be a hozzászólási időt. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos jelölt, két fontos kérdést szeretnék felvetni, és Konkrét választ várok öntől. Először is azt szeretném tudni, hogy milyen jogszabályi kezdeményezést indítana annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élők és a különleges szükségletekkel rendelkezők hozzáférjenek a munkaerőpiachoz. Ezek azok az emberek, akiket legjobban érint a válság. Nagyon sokan az én országomban például nem férnek hozzá az egészségügyi ellátáshoz és, az, és a gyógyszerekhez. Ezek a személyek kizára, ki, őket kizárták a, az élethosszig tartó tanulás projektből is. Ezeknek a, nagyon sok ilyen embernek például ápolásra van szüksége, és arra, hogy kísérjék őket. Másodszor az egységes európai munkaerőpiac és a mobilitás kérdése. Nem féle attól, hogy ez oda vezetne, hogy egy nagy migráció indul be az Európai Unión belül, egy nagy vándorlás, például olyan országokból, mint Görögország. A legjobb legjobban képzettek másutt keressék a szerencséjüket, más európai országokban. Hogyan lehet a hozzászólót megszakítják sajnos? Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy több kérdést fogott össze, de túl kevés az idő arra, hogy válaszoljak rá. Mit tehetünk a fogyatékossággal vagy korlátozottságokkal élőket? Úgy gondolom, hogy a fogyatékossággal élők is tehetséges emberek. Nem arról van szó, hogy ha valaki egy szempontból vagy több szempontból fogyatékossággal él, vagy korlátozással él, az bármi másban nem tudna ugyanúgy teljesíteni. Nem szabad a munkaerőpiaci diszkriminációt megengedni. Vannak bizonyos korlátok, amelyek nem engedik a munkához való hozzáférést, de figyelni kell arra, hogy a diszkrimináció ne valósuljon meg. A különböző a ENSZ fogyatékossággal élők számára alapvető jogokat biztosít. Ezeket kell szem előtt tartani. Azt kell megnézni, hogyan lehet ezeket az előírásokat hatékonyan végrehajtani, és egészen konkrétan, rövid távon mit lehet tenni a jogalkotás terén is adott esetben nagyobb hozzáférést biztosítani a fogyatékossággal élőkkel. Az Európai Parlament is tudom, hogy ezzel foglalkozott nagyon sokat, és javaslat irányelv kidolgozásán is gondolkoznak, hogy egy valódi belső piacot alakítson ki olyan termékek és szolgáltatások számára, amely a fogyatékossággal élők számára kínálják ezeket, és ezekkel valóban élni is lehessen. Mi legyen a mobilitással, a migráció áramokkal? Nagyon sok példa van erre, nem akarok más kérdésekbe belemenni, de a munkaerő mobilitását biztosítani kell, hiszen ez a gazdaság és a társadalom számára makro szinten is pozitív hatásokkal van. Természetesen a vannak adott esetben helyi negatív hatások, de összességét tekintve az európai mobilitást európai szinten támogatni kell. Thomas Mann. Köszönöm szépen. Thomas Mann következik a néppárt részéről. Köszönöm szépen, jelölt kedves jelölt, Marianne, 20 évig eh, az Európai Parlament képviselője voltál, és eh, bebizonyítottad, hogy mennyire fontos eh, számodra az, hogy a polgárok érezzék azt, hogy az európai intézkedéseknek hozzáadott értéket képvisel nagyon sok a fiatal munkanélküli, ezért egy jelzést kívántunk adni, szeretnénk eh, az ifjúsági garanciával és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéssel eh, jelzést adni, hogy a válságot szeretnénk minél hamarabb eh, lezárni. Mit le lehet tenni annak érdekében, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéseket a fiatalok ki tudják használni, illetve a tagállamok? Hogyan tudjuk elérni azt, hogy ezt a 6 milliárd eurót valóban használják a tagállamok? Minden rendben van a, szét, a pénzek szétosztásával? Egyesek azt mondják, hogy a hatékonyság nem igazán jó, egyes a tagállamokban pedig nem, nincs meg a cselekvési készség. Ez érdekelne, hogy itt mit lehet tenni. Köszönöm szépen. Dorfman kollega, hogyha fiatal mun- ifjúsági munkanélküliségről beszélünk, akkor úgy gondolom, hogy Európában ez a legfontosabb kérdés, és természetesen az az 5,7 millió ember, akinek nincs munkája, és az a 7 millió emberre gondolunk, aki sem oktatásban, sem képzésben nem, lesz, nem vesz részt. Nagyon gyorsan akkor eszünkbe jut a Youth Initiative, az ifjúsági kezdeményezés, és mm, Egyből az a kérdés, hogy miért nem használjuk még. Az ifjúsági garanciát eh, használni kell, az ajánlásokat, eh, amelyeket eh, a tagállamok maguk vállaltak, hogy biztosítják azt, hogy a fiatalok a munkaerőpiacra áramolhassanak, hogy biztosítják azt, hogy három-négy hónappal a munkanélküliségbe kerülés után, vagy az iskola elhagyása után megfelelő képzésen, illetve munkahelyen tudjanak elhelyezkedni. Azok a tagállamok, amelyek az ifjúsági kezdeményezést nem használják, azoknak, meg kell, azoknak is meg kell vizsgálni a munkaerőpiacot, és azoknak is biztosítani kell a munkanélküliségből a munkába való átmenetet. Az ifjúsági kezdeményezéssel kapcsolatban mit tehetünk, hogy ezt felgyorsítsuk? Az európai intézmények a pénz biztosításával jelentős lépést tettek előre. 2014-ben racionális programokat eh, kellett, eh, racionális programokat valósítottak meg bizonyos országok, mások sajnos nem. A bizottsági szolgálat eh, szemináriumokat tartott, bevált gyakorlatok cseréjét biztosította, pontosan annak érdekében, hogy az ifjúsági kezdeményezés munka módszerét, munka alapját megmutassa. Elment az előadó mikrofonja. Sean Simon következik a szocialisták és demokraták részéről. Köszönöm szépen. Kiküldött munkavállalókat illeti Juncker nagyon világosan fogalmazott, azt ígérte, hogy fel fogják vizsgálni a, ki, a kiküldetési irányelvet most, és nem majd valamikor, amikor már a végrehajtási irányelvel is végeztünk. Ön azt mondta, Ön azonban a válaszaiban nagyon homályosan beszélt, ön a végrehajtási irányelvről beszélt, ez azonban önök is tudja, hogy a, nagyon sokszor az eredeti irányelv jogalapját jogalapjával visszaéltek, és nem tartottak be a megfelelő jogszabályokat. Már most megszegi Juncker ígéretét, mely szerint az eredeti irányelvet fel fogják, felül fogják vizsgálni? Vagy tehát nem értenek egyet ebben Juncker elnökkel? Vagy mégis fel fogják vizsgálni? Azt gondolom, hogy mindenképpen szükség van erre, mert enélkül nem tudunk előrelépést elérni. Köszönöm. Köszönöm a kérdést az lehetővé teszi számomra, hogy, pont, hogy még jobban belemenjek a részletekbe valóban. Elfogadtuk már az irányelvet, de át kell ültetni. Azt kell biztosítani, hogy hatékony a végrehajtása, alkalmazzák, kiigazítják, és meg kell majd nézni, hogy a, a javít tot verzió majd előnyöket hozza, tehát hogy a kiküldetés az olyan, ahogy szeret, olyan lesz, ahogy mi megállapodtunk abban. Ezt követően jön az értékelés, ez a második pont, sokkal többet kell majd, akkor vizsgáljuk meg, hogy többet kell tenni, más kell tenni, stb. Ami a 76-os alapirányelvet illeti, nos, ezt is meg kell vizsgáljuk, de elsősorban azt kell megnézni, hogy mi az az előírás, azt lehet-e módosítani, hogyha módos, alkalmazhatják, vagy alkalmazzák, akkor mit lehet tenni azért, hogy jobb lehessen először. Tehát mindig elemzésre van szükség, és az elemzést követően értékelni az, a következtetéseket az értékelések alapján kell meghozni. Tárgyalni kell mindent érinte, tárgyalni kell az érintettekkel, csak így lehet az irányelv végrehajtását javítani. És ez ebben az irány, ennél az irányelvnél is ugyanezt jelenti. Tudom, hogy nagyon érzékeny kérdés, van, aki azt mondja, hogy ez Pandora szelencéje, nem. Meg kell nézni, hogy melyek azok a kulcspontok, amelyek, melyek azok a témák, amelyeket, mm, amelyekre vonatkozóan módosításokra van szükség. De pontosan a kiküldetés irányelve nem kétlelkedem, biztos a kiküldetési irányember az, irányelv az, amely biztosítja az emberek számára a más tagállamban való munkavállalást. Ez egy olyan alapelv, amelyet nem hagyok majd megváltoztatni, ezt Juncker elnök úr is kijelentette, de meg kell nézni, hogy melyek a problémák, melyek azok, amelyeket jogalkotással megoldhatók a végrehajtás során, és hogyha erre sor, hogyha megválasztanak, akkor ezt fogom így megvalósítani, de mint mondtam, először a, az elemzés, aztán az értékelés, és ezt követően a 76-os irányelvel kell kezdeni a munkát. Gerike, eh, Ne Gerike következik az ECR-től. Danke, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Tyson. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tyson asszony, mit tehet az Európai Unió a fenntartható demográfiai fejlődésért? Szeretné elérni azt, hogy a nemzeti családpolitikát jobban koordináljuk? a diszkrimináció ellen fellépe, a gyermek, gyermekeket nevelő családok diszkriminálása ellen az európai belső piacon. Szeretne -e konzekvens európai családpolitikát, európai stratégiát kidolgozni, amely, e, amelyről Juncker is beszélt, és amely az ő érdeke is. Ami a szociális védelmet illeti, e, kívánja-e támogatni az európai szülőket az új e, európai munkavállalói védelemmel? Milyen konkrét intézkedéseket szeretne bevezetni az Európai Uniós munka irányelvek kapcsolatban? Például a munka a szabad vasárnap kérdése. Mit kíván tenni a depresszió, a bőrnát és egyéb betegségek ellen? Köszönöm. Ez egy hele eh, reeks van vragen. Számos kérdést kaptam, megpróbálok eh, legalább a legtöbbjére válaszolni. A családpolitika, ez tagállami eh, hatáskör, de azt kell biztos, olyan politikát kell biztosítani, amivel a családpolitikát a tagállamok megfelelően tudják eh, megvalósítani. Tehát ösztönözni kell a szegénység, a kirekesztés ellen intézkedéseket, azt, hogy az emberek megfelelően, eh, megfelelő képzést kapjanak, de ez a családon belül indul el, tehát a gyerek megfelelően nőhessen fel, megfelelően étkezhessen, megfelelően járhasson óvodába, iskolába, megfelelő gyermekelhelyezési intézkedések képzésekre van szükség, oktatásra, iskolára. Ezt biztosítani kell. Azt, kell biztosítani legyen, azt is biztosítani kell, hogy meglegyen a munka és a család közti egyensúly. Azok, akik dolgoznak, kell, hogy legyen idejük arra, hogy a családdal kapcsolatos felelősségeket is biztosítsák. Tehát erre vonatkozóan is munkajogi szabályokra van szükség. Az idősek a társadalomban. Nos, E területen először is azt kell biztosítsuk, hogy az idősek aktívak maradhassanak, hiszen szükség van rájuk. Az életen át legyen a tanuláshoz hozzáférés, az életen át tartó tanulás, a felnőtt oktatás nagyon fontosak. Fontos az embereket aktívnak megtartani addig, amíg ők akarnak és tudnak a munkaerőpiacon való aktivitásukat megtarthassák, mert szükség van rájuk az emberek foglalkoztathatónak is kell lenni egyrészt, másrészt pedig azt is biztosítani kell, különösen az idősek esetében, hogyha elérik a nyugdíjkorthatárt, akkor tisztes nyugdíjat kapjanak, és az ország specifikus ajánlásokba is ezt be kell vegyük, és fenntarthatóvá kell tenni a nyugdíjakat. Beatriz Becerra következik az ALDE frakció képviseletében. Jó napot kívánok, Tyson asszony, itt vagyok, jelentkezem. A bizottság régiben úgy döntött, hogy valószínűleg visszavonja a 2010-es parlamenti irányelvet, amely a, a anyasági vagy szülési szabadságról szól. Nos, sokszor a tanácsban blokkoló kisebbség gátolta meg ennek az irányelvnek a megszületését korábban. Nekünk az európai intézménynek az a feladata, hogy megfelelő hogy megfelelő védelmet adjunk az európai polgároknak, amikor nem képesek ellátni munkájukat, például a terhes nők esetében. Nagyon fontos az is, hogy a család életet és a munkát összetudjuk egyeztetni. Nagyon fontos az is, hogy megfelelően tudják a gyermekeiket gondozni az európai szülők. Nem tudom, hogy gondoltak-e az általános érdekekre, ez nem más, mint az 500 millió európai polgár érdeke, ez nem egy kormány vagy egy ország külön érdeke. 2010-ben ön is támogatta azt, hogy, meg, hogy megszülessen ez az irányelv. Most mit gondol erről? Elnézést, befejezhetem a kérdést? Mondj. Már 10 perces kérdésben vagyunk, mondjuk az elnök. Ez 5 kérdés feltevőt jelent. Tyson asszony, azt hiszem, értette, hogy mit a, mire akart rákérdezni a kérdésvelő. Igen, azt hiszem én is. Kedves kolléga. Igen, kedves kolléganő. Az anyaságvédelem, a terhesség valóban szerzett jog, ezt nem szabad megváltoztatni. Úgy gondolom, hogy az európai megállapodás erre vonatkozóan minimális védelmet biztosít. És volt egy bizottsági javaslat, a, a terhesség szabadsággal. Ezt a tanács is megtárgyalta, a parlament természetesen támogatta, és úgy gondolom, hogy a, a terhesség, védelem terhesség és szabadság alapvetően fontos. A, a, gond, a, a gyermek gondozását pedig azt hiszem meg kell osztani, hogyha csak az anya és a gyermek között a, a szülés az nyilvánvalóan az anya és a gyerek közti dolog, de a, de a, a gyerekről való gondoskodás az apáé, és, és ösztönözni kell az apákat is arra, hogy a felügyeletet de, és a család esélyeit, lehetőségeit erre biztosítani kell, az anya számára is lehetőséget biztosítani arra, hogy a partnerét bevonja a, a gyermekfelügyeletébe, de azt is, hogy a, nőt, a nőnek lehetőséget kell biztosítani anyaként arra, hogy a társadalom életében is e, részt vegyen. A, konkrétan az irányelv mit fog tartalmazni, és hát sajnos nem egészen jött minden át, amit szeretünk volna, de minden érintettel majd tárgyalni kell erről, és talán e, késznek kell lenni arra, hogy ne álljunk le itt 20 vagy 20, lehet, hogy a 27 vagy a 22 hét az most elégnek tűnik, de még tovább kell menni, meg kell nézni azt, hogy olyan lépéseket tegyünk, amely tarthatók, hogy betárgyaljunk az érintettekkel mindenkivel, és megnézzük, hogy hogyan, milyen formában lehet ezt az anyassági szabadságot és az apa gondozási lehetőségeit az európai jogalkotásba újra bevenni. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Hierik úr. Nos, ön beszélt különböző prioritásokról, munkahelyteremtése, szociális párbeszéd erősítése. Nos, úgy gondolja-e, hogy valami eredeti együttműködésre van szükség az Európai eh, Szakszervezeti, eh, eh, szakszervezeti Tetőszervezet, a Műszakbizottságunk és önök között a munkahelyteremtés minőségének javítására, a mobilitás erősítésére és új beruházási projektekre, az új szolgáltatásokra, annak érdekében, hogy 10 millió munkahelyet tudjunk teremteni ennek az együttműködésre együttműködésnek köszönhetően. Achte kolléga, eh, Tisztelt kollega, meg kell mondjam őszintén, hogy ezt a tervet még meg kell ismerjem, de biztosíthatom önt arról, hogy kész vagyok arra, hogy a szociális partnerekkel jó kapcsolatot építsek ki. Tudom, hogy a szociális partnerek nem teljesen elégedettek, a szociális párbeszéd nincs eh, a legjobb presztis szinten, a szabad így mondani, voltak válságok, és nagyon nehéz volt a válság miatt a szociális partnereknek kompromisszumokat kötni. Ezt megértem, de úgy gondolom, hogy a kolleg, Dombrovski kollégával együtt ezt együtt kell megtárgyalni, ő a szociális párbeszéd felelőse, és minden egyéb biztosnak is fontos, hogy fülek, tehát hogy nyitott fülekkel hallgassa ezeket az igényeket, amelyeket a munkavállalók és munkáltatók részéről érkeznek. Tehát ez együttműködés a szociális partnerekkel nagyon fontos, hallgatni kell a szavukra, és úgy gondolom, hogy a szociális partnerek a társadalomban jót jelentenek, nem pedig terhet, amit magunkon kell cipelni. De nagyon ők azok, akik a napi élet tapasztalatait ismerik, és biztosíthatják ezek között azt is, hogyha mi valamilyen döntést hozunk, akkor ha ezeket a döntéseket közösen velük együtt hozzuk, akkor ezek jobban elfogadhatóká válnak azok között, az emberek között, akiket érint. Tehát hogyha arról van szó, hogy legyen fülem a szociális partnerek szavára, akkor erre igent mondok, figyelek rájuk, ha megállapodásról van szó, akkor én ebben partner leszek. Thank you, Jean Lambert. Köszönöm szépen, Jean Lambert következik a zöld frakciótól. Köszönöm szépen. Tyson asszony, ön azt mondta bevezetőjében, hogy a parlament a gazdasági és a szociális kormányzást egyformán kívánja kezelni. Ezt halljuk Juncker elnöktől is, Azonban egy kicsit aggaszt bennünket, hogy az új bizottság továbbra is a gazdasági kormányzást szeretné bebetonozni, ennek a dominanciáját szeretné bebetonozni. Önnek lesz-e elég hatalma arra, hogy az Európai Bizottság más főigazgatóságaitól érkező javaslatokat screeningelje, megvizsgálja, szűrje, amelyek esetleg, amelyeknek a következményei például a túl nagy szegénység, kirekesztődés, stb. Hogyan tudja ezeket megállítani, hogyan tudja ezeket módosítani, amelyekben ez a kockázat benne van? van lesz például vétóhatalma? Dankjewel mevrouw. Eh, zal het economische blijven overwegen. Úgy gondolom, hogy a gazdasági és szociális eh, irányítás eh, egyértelműen meghatározott terület, és Jean-Claude Juncker megbízó levelés, levelében is egyértelmű volt, tehát feladatomnak tekintem azt, hogy gondoskodjam arról, hogy a szociálisan kielégítő, a szociális ügyek egyértelműen több figyelmet kapjanak. A vétójoggal az a cél, hogy tehát nem a védőjognak az alkalmazása a cél, hanem az, hogy csapatként dolgozzunk együtt biztosok. Ha mi egy teamként vagyunk, nem pedig mindenki csak vakon a saját területén, a saját szempontjait védve, hanem együttműködve a legmegfelelőbb döntéseket hozva, egyensúlyt biztosítva, akkor tudunk a szociális ügyek számára is nagyobb figyelmet biztosítani. Az irányításban, a governance-ben pedig úgy gondolom, hogy tovább kell fejleszteni a szociális mutatókat, azt kell biztosítani, és ez egyértelmű volt a megbízási levélben is, hogy több elemzésre van szükség a szemeszteren belül, tehát a szemeszteren biztosítani kell azt, hogy a szociális indikátorok, társadalmi indikátorok még több súlyt kapjanak, azt kell biztosítani, hogy az ország specifikus jelentésekben a szociális ügyek még hangsúlyosabbak legyenek, és hogy mindenképpen a szegénység kérdését ne pusztán fiskális eszközökkel próbáljuk dekompenzálni, hanem az egyenlőtlenség, a szekénység okait tárjuk fel, és különböző eszközökkel, képzés, készségek biztosítása, szakképzés, oktatás, stb. ezeket megszüntet, tehát a szegénységi okokat, kirekesztés okait megszüntessük. A támogatási programot kell az országoknak, illetve a, a problémákkal küzdő országok számára kidolgozni. Egyeztetni kell, mérlegelni kell, és szociális értékelésre is szükség van minden egyes intézkedésnél. A mikrofont megint kikapcsolták. Sorry, I have to give the floor. Elnézést, meg kell adnom a szót Pekin Tiziánának az EFTD részéről. Tessék. Grazie. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos jelölt asszony, nagyon sok fiskális eh, nagyon sok fiskális tehersútja Európát, a Sixpack, a fiskális kompakt, Említette, hogy a kutatás a kutatás fejlesztésben, kutatás fejlesztésen nagyon komoly hangsúlyt kéne fektetni, hiszen itt komoly lehetőség van a munkahelyteremtésre. És ezt nem vonatkozik a 300 milliárd, erre nem vonatkozik a 300 milliárdos befektetés, ezt külön kell kezelni. Ön még hogyan gondolkodik erről? Aztán ifjúsági garancia. Úgy tűnik, hogy a földközi tengeri országokban ez nem volt túlságosan eredményes. Talán az északi országokban lehet ezt jobban használni. Ön szerint nem kéne a módszertanban egyfajta különbséget tenni a két régió között? Még egy dolog. Van, vannak olyan országok, ahol krónikus probléma a fiatalok munkanélkülisége, nem kéne az intézkedések végrehajtását jobban nyomon, kísér, nyomon kísérni? Például egy internetes oldal létrehozásával? Tyson azt mondja, kérem válaszoljon. Dankjewel mevrouw voor die vraag. Uh, ja, wat met de flexibiliteit in... Köszönöm. A hatos csomagban, a sixpackben van rugalmasság, sőt az összes költségvetési megállapodásban is van szó a rugalmasságról. Tudom, hogy ez egy nagyon kényes kérdés. Az elmúlt parlamenti ciklusban sokat beszéltünk erről itt, és amikor egy jogszabályt megalkodunk, akkor mindenképpen alkalmazni kell a lehetséges rugalmassági záradékokat, de úgy, hogy közben a szabályokat betartjuk. megpróbáltuk elérni azt, hogy a magánszférában és az állami szférában is a célzottak, az irányelv célzottait egyszerűbben, ők egyszerűbben tudjanak élni jogaikkal, de a, például a, a növekedési stabilitási paktumban is van rugalmaság, azt is föl kell használni, és ez lesz a bizottság célja is. Tehát amikor rugalmasságra lehetőség van, akkor ezzel élni fogunk természetesen nagyon fontos, hogy legyenek beruházások, de hogyha strukturális változásokat hoznak létre, és még ezáltal sem sikerült, sikerül elérni a félidős célkitűzések, akkor nyilván egyfajta büntetésben vagy, vagy figyelmeztetésben lesz része az adott tagállamnak, de ettől még, ettől még végre kell hajtani a struktúrális változásokat. Ami az ifjúsági kérdést illeti, nyilván minden országra, minden ország esetében más módszer érvényesül jól, de meg kell nézni konkrétan, tagállamra lebontva, hogy hol, milyen módszer a megfelelő, de van rugalmasság, a tagállamok döntenek arról, hogy a konkrét programokat hogyan hajtják végre. Köszönöm. Köszönöm. Dominik Márten következik a függetlenek részéről az ifjúsági munkanélküliség, az idősek munkavállalása, a, az ifjúsági munkanélküliség, a szegénység. Mit tehet Európa? 2020-as stratégiát elfogadta, de az eredmények katasztrofálisak. Egyre nehezebb a helyzet, a tagállamok is erről számolnak be. A nemzeti deficit kalkulálása is olyan, hogy ez minden tagállamban eltérő. Mit lehet tenni? Én az alapvető kérdésekről szeretnék beszélni. Ki hoz létre munka, munkahelyeket, és ki generálja a munkanélküliséget? A KKV-k, a vállalatok, amelyek a munkahelyek 90%-át adják, a globalizáció, a liberalizálás, a, finanszi, a pénzügyi piacoknak a hatalma nagyon nagy munkanélküliséget teremt prote- megfelelő intelligens és gondolt protekcionizmus elengedhetetlen annak érdekében, hogy megvédjük a piacainkat, és biztosítani tudjuk a munkahelyeket legalább a mezőgazdasági szektorban. Köszönöm szépen. Nagyon sok pontot vetett fel, kérdést vetett fel. Végül az a, a, a záró kérdésére szeretnék utalni. Nos, ön a patriotizmusra utalt, a bezá, arra, hogy egy kicsit protekcionizmust vezessünk be, ez a trend érvényesül önnél, úgy láttam. Nos, én azt mondtam, hogy az összetett kérdésekre nem tudunk egyszerűsítő választ adni, sokkal bonyolultabb a probléma, mint ahogy ezt ön bemutatta. Ennek ugye ez összefügg azzal, hogy guzdunk a globalizációval, hogy öregszik a társadalom, hogy, hogy átalakulóban van a társadalom, technológiai, informatikai forradalomra kerül sor, a vállalkozások már máshogy működnek, máshogy dolgoznak. Megpróbálunk ez ellen hatni, pedig nem ez lenne a feladat, válaszokat kellene találni. Inkább fel kellene készülni ezekre a kihívásokra, és ezt látom, legnagyobb feladatomnak a változásokra, az átalakulásra legyünk felkészültek. Hogyha az emberekbe ruházunk be azért, hogy ők fölkészültek legyenek, az akkor tudunk eredményeket elérni. Az értékek, amelyekre felépül az európai integráció, ezek mindenképpen megőrzendő értékek, és ezen kihívás előtt állunk. Köszönöm szépen. George Bach következik. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Sok szeretettel köszöntöm Marian Tyson. Az egyik legfontosabb cél a 2020-as stratégiában ez az Európai Bizottságnak is a prioritása a szegénység leküzdése, és ehhez hozzátartozik a, a megengedhetetlen munkafeltételek elleni küzdelem. Nagyon sok, munka, sok munkavállalót fenyegethet az, hogy, hogy az utcára kerül, és több mint 400 ezer ember 400 ezer embernek nincsen otthona, és az utcán él Európában. Ezeket az embereket nagyon fenyegeti a, lecsúszás, a teljes lecsúszás, nem csak a szegénység, hanem az otthon hiánya is. Másodszor mit lehet tenni annak érdekében, hogy a munkavállalók hosszú távon biztonságos munkahelyeken dolgozhassanak? Köszönöm szépen, kedves képviselő! A szegénység egy nagyon fontos probléma, nagyon nagy kihívás, amely ellen, e, előtt állunk. A 2020-as stratégia egyik célkitűzése a szegénység leküzdése. A válság során egy kicsit el távolodtunk ettől a célkitűzéstől, holott ezzel mindenképpen foglalkoznunk kell, vissza kell térni ehhez a ponthoz, mert nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy ilyen sok embert a kirekesztés és a szegénység, a lecsúszás fenyegessen. Mit tehetünk konkrétan a fedél nélküliek helyzetében? Természetesen nagyon fontos az, hogy lássuk, hogy ezek az emberek teljes mértékben kirekesztődtek. Itt nem a mi feladatunk, hogy lakást építsünk nekik, a helyi, nem, ez, nem, nem, nem Európa feladata ez, hanem a helyi önkormányzatok feladata, de mi segíthetünk a helyi önkormányzatoknak, például a strukturális alapokkal. A strukturális alapokban van egy része, ami a lakásépítésre vonatkozik, és kifejezetten a fedél nélkülieknek a problémáinak a megoldására koncentrál. A szociális lakások építése, energia, hatékony, szociális lakások, a költségek alacsonyabbak legyenek, a rezsik költségek alacsonyabbak legyenek az itt lakók számára. A, a, a felújítással kapcsolatos költségeket ugye nem tudják viselni a szegények, és ebben is támogatást kell nyújtani nekik. Mit kell tennünk annak érdekében? Nos, a az elfogadhatatlan munkafeltételeket mindenképpen meg kell szüntetni, javítani kell a munkafeltételeket. Természetesen sokan gondolkodnak úgy, hogy a rossz körülmények közötti munkavállalás még mindig jobb, mint az, hogyha egyáltalán nincs munkája valakinek, de hosszú távon ez nem fenntartható stratégia. Perspektívát kell adni az embereknek arra, hogy stabil munkaviszonyuk legyen. Meg kell vizsgálnunk a helyzetet a tagállamokban, és hogyan tudjuk megnézni azt, hogy hogyan tudjuk motiválni a tagállamokat arra, hogy ezt a szegmentációt megszüntessék. Vannak olyanok, akiknek a munkahelyét kiválóan védik, vannak olyanok, akik egyáltalán nincsenek ilyen védelem, nem részesülnek ilyen védelemben a munkahely védelmét meg kell tartani, de a munkanélkülieket is védeni kell, és a fenntarthatatlan munkaviszonyok ellen fel kell lépni. Köszönöm szépen, Guillaume Válasz következik a szocialisták részéről, Tiszen asszony hallotta a nacionalisták hozzászólását, az egy francia képviselő volt, de más is megfigyelhető ez a trend. A fiatalok fogékonyak erre, mert vagy munkanélküliek, vagy elfogadhatatlan feltételek között dolgoznak. Mit tehetünk a ifjúságért? Most mindig azt halljuk, hogy hát a tagállamokat kell segíteni, a tagállamoknak kell ezt megoldani, ezt a problémát, stb. stb. Na most mi szocialisták azt gondoljuk, hogy itt az ideje annak, hogy kötelező érvényű intézkedéseket vezessünk be. Ami az ifjúsági garanciát illeti, sok tagállam nem, fogla, nem használja ki ezt a lehetőséget. Pedig az Európai Unió egy prefinanszírozást is, is megvalósít, holott ez csak egyes esetekben csak szószinten létezik, a valóságban nem. 2016-tól kezdve a, az ifjúsági garancia kérdése felmerül mit fog tenni, nem csak javaslatokról beszélek, nem csak intézmény, nem csak ösztönzőkről beszélek, hanem mit szeretne tenni kötelező érvényű intézkedéseket, tehát megszorításokat, szankcionálható intézkedéseket, miket, miket próbál bevezetni az ifjúsági munkanélküliség megszüntetésére. Köszönöm szépen, hangzik a válasz. Igyekszünk a fiataloknak ugye az ifjúsági garancián keresztül segítséget nyújtani, ez persze komolyan vendő ígéret, és itt nagyon oda kell figyelnünk mindannyiunknak, az intézményeknek, a politikusoknak, hogy ez az ígéret meg is valósuljon, hogy az, a fiatalok lássák is, hogy lehet bízni bennünket, bennünk, mert különben egy egész generációt veszítünk el. Az ő bizalmukat elveszítjük. Nagyon fontos tehát ez, és ezt az aggodalmat én is osztom. A pénzeszközöket rendelkezésre bocsátottuk ez a feladatunk. Az a főigazgatóság, amelyet én vezetni kívánok, el kell, hogy érje, hogy kihasználják a tagállamok ezeket az eszközöket. Nem mondhatjuk azt, hogy itt a költségvetés, itt van a pénz, és ezzel elértük a célunkat. Nem erről van szó. A pénzt valóban el kell jutatni a kedvezményezetteknek a megfelelő intézkedésekre, amelyek valóban, amelyekkel valóban előrelépést lehet elérni, megnézni, hogy a tagállamokban mi történik hogyha nem hajtják végre ezeket a, ezeket a célkitűzéseket a tagállamok, akkor be kell avatkoznunk. Mindent megteszek ennek érdekében, a tagállamokat is rendre fogom utasítani, és megvizsgálni azt, hogy mit lehet tenni, akár egy, a források egy részét visszatartani büntetésként. Egymástól tanulni lehet, lehet, hogy különbözőek a problémák a tagállamokban, de azért vannak hasonló problémák is, lehet tanulni egymástól, és meg kellene próbálni eredményeket felmutatni, ahogy ön is mondta, hogyha nem tudunk eredményeket felmutatni, akkor ez nagy bizalmi válságot von maga után a fiatalok körében. Ez nem megengedhető. Egy jó társadalomban nem megengedhető az, hogy egy egész generációnak, vagy egy generáció nagy részének ne legyen perspektívája, az álmaikat ne tudják megvalósítani, mert nincsen jövő perspektívájuk. Köszönöm, Köszönöm szépen. Most az ECR részéről Zadislav Krasnodevski úr következik. Köszönöm szépen. A bevezetőjében említette, hogy a mobilitást növelni kell de a munkavállalók mobilitásának negatív következményei is vannak, főleg azért, mert tudjuk, hogy Európában ez mindez egyirányú. Keletről nyugat felé, illetve délről észak felé, tehát tipikusan a lengyelek mennek Németországba a munkát keresni, és nem a németek Lengyelországba. Általában kevéssé kvalifikált munkahelyeket keresnek, a családi helyzetük is nehézkes, szociális konfliktusok, agyelszívás, megnövekedett megnövekszik ilyenkor a bűncselekmények aránya, tehát nagyon komoly szociális nehézségekkel küzd egy, egy néhány európai régió. Ön gondolta a mobilitás negatív következményeire? Hogyan kívánja kezelni az ilyen típusú problémákat? Dank u wel, collega, voor uh, deze vraag. Um... Köszönöm szépen ezt a kérdést, mondja a biztos jelölt. A mobilitás egy nagyon fontos, de igen kényes kérdés. Egységes piac van Európában, szabad mozgás, nem csak a tőke és az áru mozoghat szabadon, hanem a személyek is. Ez alapjog, az Európai Unió egyik legalapvetőbb vívmánya. És valóban vannak a mobilitás több irányban folyik, elemezni kell, hogy keletről nyugatra, nyugatról keletre, északról délre, délről északra milyen mozgások érvényesülnek. Tehát ezt elemezni kell, és hogyha ezt jobban elemezzük, akkor jobban ki tudjuk használni. Tehát nagyon sok lehetőséget gel bír a mobilitást, ezeket kell tudni megfelelően kihasználni. Nagyon sok olyan munkahely van, ami betöltetlen. Arra kell figyelni, hogy összetudjuk egyeztetni a keresletet a kínálattal. Tehát igenis, hogy potenciált jelent a mobilitás, és minden embernek egyéni döntése, hogy elindul-e hazájából, hogy esetleg találjon egy olyan munkahelyet, amit otthon nem tudott megtalálni, hogy segítsen az otthon maradottaknak a fizetéséből. Ezzel azt hiszem, hogy sok problémát meg lehet oldani, egyes országokban az jelent gondolt, hogy nagy a munkanélküliség, más országokban pedig az, hogy sok a betöltetlen munkahely. Így egymással találhat ez a két oldal. Jó lenne, hogy ha a foglalkoztatási piac megfelelően mobilis lenne, és hogyha megfelelően kihasználnánk ezeket a lehetőségeket. Tehát nem csak az úgynevezett kényes problémákat kell vizsgálni, a befogadó országokban jelentkező problémákat, hanem meg kell nézni, hogy mindez milyen lehetőségeket rejt magában, és ehhez arra van szükség, hogy, hogy mindenki megpróbáljon integrálódni, illetve a befogadóknak meg kell próbálni integrálni az érkezőket. Tehát kettőn áll a vásár, nagyon fontos, hogy amikor valaki egy új környezetbe érkezik, akkor ott is teljes mértékben részt vegyen a társadalmi életben. Az elnök beszakítja a választ. Mártirad Labajova következik az Aldétól. Kérem szépen, hogyha valaki hamarabb abba hagyja, mint amennyi ideje még van, az sem baj. Köszönöm. Köszönöm, biztos jelölt asszony, hogy eljött ide és válaszol a kérdéseinkre. Sokat beszélünk a munkanélküliségről, az ifjúsági munkanélküliségről. Nekem vállalati hátterem van, és számomra ez nagyon komoly probléma. Hogyan lehet jobban párosítani a a, képzési, a képzést, illetve a munkanélküliséget. 5 millió fiatal munkanélküli van, és ennyi betöltetlen munkahely nincsen. De vannak olyan munkáltatók, akik nem találják meg a megfelelően képzett dolgozókat, és viszont sok olyan jól képzett van, aki nem talál magának munkát. Jó lenne, hogyha az oktatásba fektetnénk be megfelelő ö, státusból elnök most pedig választ fog kapni, tehát mit tesz a bizottság azért, hogy ezt a két dolgot összeegyeztesse, jobban összehápárosítsa? Válasz. Köszönöm szépen a kérdést. Valóban ez egy nagyon komoly kihívás, és ennek a parlamenti ciklusnak, ennek az öt évnek ez lesz az egyik prioritása. Nagyon kényes kérdés. Többen úgy vélik, hogy úgy kell az embereket képezni, hogy megfelelő helyük legyen a társadalomban. Ez sajnos azzal nem számol, hogy a munkerőpiacnak mire van szüksége. Nagyon fontosnak tartom, hogy az élethosszig tartó tanulásra felkészítsük az embereket, tehát tanulni kell megtanulni, illetve azt is meg kell tanulni, hogy hogyan kell a képzésben részt venni nem csak az iskolának kell tanulni, hanem utána majd az embernek meg kell tudni állni a lábát egyébként is. Tehát a felnőtt képzést is nagyon fontosnak tartom. Nem csak arról van szó, hogy a fiataloknak az életük kezdetén kell tanulni, nem, folyamatosan fel kell frissíteni a különböző készségeket, ismereteket. ez különösen igaz a munkanélküliekre is, nekik is folytonosan fejleszteni, képezni kell magukat. Jean-Claude Juncker úgy döntött, hogy a DG oktatás és kultúrából bizonyos egységeket a foglalkoztatási főigazgatósághoz csoportosít át. Ez azt jelenti, hogy a, ez egy nagyon erős, erőteljes üzenet. Például a felnőtt oktatás is átkerül majd a foglalkoztatási főigazgatósághoz, ezért fontos az, hogy megfelelő legyen az együttműködés. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tánia González következik eh, a GUE részéről. Köszönöm szépen, Tyson úr. Az Európa 2020 célkitűzéseiről szeretnék kérdezni. Ugye itt szerepel az, hogy a szociális kirekesztettség ellen, a munkanélküliség ellen, a szegénység ellen kell küzdeni. Ön azt mondja, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedéseknek van már eredménye. Hát én úgy látom, hogy egyre inkább elmélyül az országok és a különböző régiók közötti különbség. 2007 óta Spanyolországban például a több mint 10%-kal nőtt a munkanélküliség iráta, és több mint 10% a fiatalok munkanélküliségének aránya. Úgy érzem, hogy az Európa 2020-as célkitűzések egyre messzebb kerülnek, az intézkedések nem segítenek. Ön szerint a vállalkozások számára, a vállalatok számára a mobilitás jó dolog. Hát nem tudom, hogy ez így van-e. Több mint két, több mint két millió bevándorló van Spanyolországban. Szerintem ez egyáltalán nem, nem migráció, hanem ide menekülnek emberek, ez exodus, és ők mind munkanélküliek lesznek. Köszönöm szépen. Valóban nagyon súlyos intézkedéseket hoztak a válság idején, ezt mindenki tudja. Én is tudatában vagyok ennek. És azt is tudom, hogy ez egy nagyon érzékeny téma. Az intézkedések eh, persze szükségesek voltak, eh, és jelentős szolidaritás is mutatkozott az országok között eh, hogy bizonyos feltételek mellett reformok szülessenek. Ez nem csak, hogy normális, hanem igenis igényli a szolidaritást. De mint mondtam, tehát több országban óriási problémák voltak, a, nem csak a válság miatt, hanem amiatt is, mert strukturális problémák jelentkeztek a válság mellett, és ezeket nem lehet természetesen egyik percről a másikra megoldani. A strukturális reformok továbbra is szükségesek, hosszú távú célkitűzésként is, de nem szabad a rövid távú hatásokat szem előtt éveszteni. A szociális terület itt is egyértelmű. Azt kell biztosítani, hogy stabilitás legyen. Nem szabad most mindent feladni, másfajta módon kell a növekedést és a munkahelyeket biztosítani. Ehhez pénzügyi stabilitásra van szükség, a, a, a primér szektorban, a bankokban például, és a nagy állami ágazatokban is. Nem szabad a rugalmasságot azonban feladni, a magántőkét kell tudni megfelelően alkalmazni, a tabukat e területen ledönteni. Így kell a, bizt, a, a növekedést biztosítani, ez a legjobb garancia arra, hogy az embereket talpra segítsük. És a hangot elvették a biztos előtt asszonytól. Köszönöm, Teri Reintke következik a zöldek részéről, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Itt vagyok, Tyson asszony kedves kollégák! Bizonyos országspecifikus ajánlások arra vonatkoznak, hogy csökkenteni kell a nyugdíjrendszer költségeit. Hogyan szeretne ezzel egy időben azt a fehér, szeretné ezt a fehér könyvet megvalósítani, amely a nyugdíjrendszer javítását célozza, hogy a nyugdíjasok méltóságban élhessenek, nem pedig szegénységben. Hogy lehet ezt a kettőt összeegyeztetni? Hogyan lehet az Európai Bizottság ellentmondásait kibékíteni, ami a nyugdíjakat illeti, és hogyan fogja a kollégáival ezt a kérdést megvitatni a bizottságban? Különös tekintettel a nők helyzetére hogyan kívánja biztosítani, hogy a nők jövőbeni nyugdíj jogai ugyanolyanok legyenek, mint a férfiaké, mert akár 39%-ra is rúghat, illetve átlag, átlagban 39%-ra rúg a különbség a nők és a férfiak nyugdíjak között. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Valóban reformokra van szükség, nagy hangsúlyt fogunk erre az ország specifikus ajánlásokban tenni a szemeszter keretében, hogy az idősek méltó módon élhessenek. A nyugdíj kapcsolatos elvárások, azok jogosak, hiszen az emberek ezért fizettek. Éppen ezért az Európai Bizottságnak az elsődleges célja, hogy fenntarthatóvá tegyék a nyugdíjakat. Ehhez néhány dolgot meg kell a tagállamokban változtatni. A az azt kell biztosítani, hogy sokkal többen tudjanak dolgozni, hiszen így tudjuk a, a nyugdíjalapokat biztosítani. Ösztönözni kell az, hogy minél több második pilléres nyugdíj is megalakuljon ott, ahol még nincsen, és ebben kell a tagállamokat támogatni. Tehát az eszközök fenntarthatóságát kell biztosítani, és azt, hogy azok, akik utánunk jönnek, azoknak is le- lehessen igénye a jó, jó nyugdíjra. És garanciát is kapjanak erre, ami a nyugdíj különbséget illeti a férfi és nő közti nyugdíj különbségét, ez egy rettenetesen nagy probléma. Nem csak a nyugdíj jogalkotást tud ezen változtatni, hanem meg kell nézni a teljes női munkaerőpiaci aktivitást, hiszen nagyon sok nő, aki még nem tud te, teljes munkaidőben dolgozni, vagy nem akar, egyszerűen még az azonos munkáért azonos bér még nem, valolt, nem valósult meg. Egyszerűen a férfi és nő fizetése közti az aktív év, időszak alatt is jelentős a különbség, 16%-os a különbség, ez elfogadhatatlan, ezen dolgozni kell, más eszközökkel, nem pusztán a nyugdíj eh, jogalkotással tudunk ezen változtatni. A munkaerőpiacot úgy kell alakítani, hogy a nők a teljes eh, értékű munkaerőpiaci részvételre kapjanak esélyt. Köszönöm. Paul Nathan következik az EFTD részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Az elsődleges téma nagy-Britanniában ma a bevándorlás a közvéleménykutatások napról napra új eredményeket hoznak. A, az egész Európában megnyitjuk, az uta, a, megnyitjuk a kapukat. Az Egyesült Királyságba rengetegen érkeznek azért, hogy ott dolgozzanak, és a kedvezményekből részesüljenek. Most, hogyha ezt egy kicsit perspektívába helyezzük azért, hogy mindenki értse, hogy miről van szó, egy Strasbourg méretű város érkezik évente az Egyesült Királyságba. Ez fenntarthatatlan, a bérek csökkennek, nem fenntartható ez. Hogyha az Egyesült Királyság az Egyesült Királyság tárgyalásokat indítana annak érdekében, hogy újra ellenőrizze a határait a munkaerő bevándorlása előtt, hozzájárulna ahhoz, hogy ezt megtehesse. Egy egyszerű igen vagy nem válasz elegendő. Als men lid wil zijn van de Europa. ha az Európai Unió tagja az ember, akkor elfogad, talán elvárható, hogy az Európai Unió pilléreit, a, a szerződéseket minden tagállam tiszteletben tartja, a mozgás szabadság pedig nagyon fontos pillére az Európai Uniónak. Tudom, hogy az Egyesült Királyságban az emberek a belső piacot most nagyon nagy figyelemmel követik, de nem csak az emberek szabad mozgásáról van szó, hanem a tőke, a a szolgáltatások mozgásáról is, és emellett az emberek szabad mozgásáról is, és ezt tisztességgel kell betartani de biztosítani kell azt is, hogy őszinte és tisztességes módon valósuljon ez meg, a helyi szolgáltatások ne kerüljenek hátrányba. A helyi szolgáltatásoknak is tudni kell a szabályokat, biztosítani kell a, a jogalkotás kiigazításáról, és a munkavállalók szabad mozgásával kapcsolatban a szociális biztonság szabályozás koordinációja keretében és alakítható. Ezt a szociális biztonságot országonként értékeljük, de az alapelv az az, hogy az emberek Európában mozoghatnak, és a szociális védelmet ezen közben nem vetik el, ez abszolút megtartandó. De meg kell nézni azt is, hogy a szociális biztonság koordinációs irányelvén belül nem lehetne olyan koncepciókat, elképzeléseket találni, amelyekkel visszaélnek. Ezt kell megnézni, hogy ha van visszaélés, akkor az ellen kell fellépni de a mozgásszabadságot, a munkavállalók szabad mozgását a belső piacon személyek, munkavállalók számára, nos, ez egy olyan pillér, amit nem szívesen adnék fel. Adam Korsa from... Korsa képviselő következik a néppárt részéről, tesi. Köszönöm a szót. Tisztelt biztos jelölt asszony, itt vagyok. Köszönöm az eddigi látható elkötelezettségét a fogyatékossággal élő emberek iránt, annál is inkább, mert az Európai Unió népességének legalább 10%-a mintegy 80 millió ember él fogyatékossággal. Ezzel szemben az elmúlt időszakban az Európai Szociális Alapból a fogyatékossággal élő emberekre fizetett összeg az Európai Bizottság adatai szerint is nem érte el a 4 ot sem. A kérdésem a következő Ön ezzel elégedett-e? Bízom benne, hogy nem. És hogyha valóban nem, akkor hogyan tervezi, hogy a fogyatékossággal élő emberek, akiket súlyosan érintett a gazdasági válság és a szegénység perifériájára tolódtak, hogyan akarja megváltoztatni ezt a gyenge fizetési szintet pozitív irányba? Illetve az akadálymentesítési sztenderdekkel kapcsolatos intézkedéseket hogyan szeretné felgyorsítani. Köszönöm. Ja, dankjewel collega. Uh, ja, uw zorg is ook de mijne. Eh, igen, köszönöm szépen, eh, kedves kollega, hogyha azt mondja, hogy az Európai Szociális Alap a fogyatékossággal élők számára csak 4%-ot biztosít, azt tudom, hogy nem sok. Nem, nem sok hadd emlékeztessek arra, hogy a, az Európai Szociális Alap a kirekesztés elleni projektekhez minimum 20%-ot biztosít. Persze ez nem csak a fogyatékossággal élőkre vonatkozik, hanem a, a kirekesztettek emberekre, hanem akik plusz kirekesztési veszélynek vannak kitéve, kevesebb munkahely, munkavállalási esélyük van, vagy sérülékenyek a munkaerőpiacokon. A fogyatékossággal élők számára ezeket a százalékokat abszolút ki kell használni, és én az elkövetkező években ezt ösztönözni szeretném. Konkrétan mit tehetünk? Első helyen a megállapodás, ami már megvan, a, szer, a, a törvények azokat át kell ültetni, és nagyobb hozzáférést kell biztosítani, hogy az emberek ismerjék a jogaikat, és használják is. Az, az akadálymentesítés az egy dolog, csak a tagállamok ezen dolgoznak, biztos, hogy ebből e, sok, e területen sokat lehet egymástól a tagállamoknak tanulni, de de például vannak olyan termékek is, amelyet a fogyatékossággal érők számára gyártanak. Ezeken a területeken is még nagy akadályok vannak úgy gondolom, hogy ezeknek a, meg hát ezek a termékek pedig szükségesek a fogyatékossággal élők mobilitásához, aktivitásához, ezek túl drágák, túl költségesek ahhoz, hogy az, a közösségben, a társadalomban részt tudjanak venni. Konkrét lépéseket kell tenni az, e, a bezettséges piacon, és ebben partnere talál bennem. Mielőbb konkrét javaslatokat szeretnék beterjeszteni. Köszönöm szépen. Ulle Christensen, Ulle Christensen következik. Köszönöm. Nagyon sok olyan ember van, aki dolgozik ugyan, de szegény, és ez nagyon rosszat tesz az európai foglalkoztatási piacnak. Juncker úr az egy helyen dolgozók számára egy, munka, egy féle munkáért ugyanazon azonos fizetést szeretne adni. Kérdezem, hogy ön mit tesz azért, hogy a tisztességtelen a, a, a foglalkoztatási gyakorlat ellen fellépjen, például nem megfelelő munkaszerződések, stb. stb. Sajnos a nagyon mobilis dolgozók esetében egyre romlanak a munkakörülmények, ez különösen igaz például a szállításra, mit tervez tenni ennek érdekében. Köszönöm szépen, köszönöm a kérdést. Tudom, hogy a gyakorlatban több országban létezik ez a megállapodás, vannak olyan országok, ahol tilos, de másút úgy tűnik, hogy nem. Ez egy új jelenség, meg kell vizsgálni, mondjuk nem öt évig, de alaposan meg kell nézni, hogy eh, hogyan lehet a visszaéléseket elkerülni. Ez rajtunk is múlik. A tagországok ugye a törvényeket hozhatják erre vonatkozóan, de az európai jogalkotás is megszülethet erre vonatkozóan. Eh, de eh, nagyon fontos, hogy ez a a, az írószerződések azok a munkaidőre, a, tehát ne terjedjenek el. Tehát fontos, hogy a, az emberek a munkába álláskor szerződést kapjanak, legyen pihenőidőre, szabadságra és minden egyébre vonatkozó rendelkezés. Az önfoglalkoztatottak vagy függetlenek, hát ez meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon gyakran csapda, hiszen nem igazán vállalkozók, nem igazán szabadfoglalkozású munkavállalók, hanem munkavállalók, és azért fontos ezt számukra világossá tenni, hogy meg tudjuk őket védeni, hogy tisztességes tárgyaló pozíciót kaphassanak a munkáltatókkal szemben. A munkahelyi egészség és biztonság terén is biztosítani kell azt, hogy megfelelő kommunikáció legyen. Tehát igen, helytelen, ez csalás, és fel kell lépni ezek ellen a nulla szerződésekkel szemben, nem csak bizonyos ágazatokban, hanem minden ágazatban. És a tagállamoknak itt együttműködésre van szüksége. Biztos, hogy a, a, vannak nagyon mobil, határon átnyúló ágazatok is, illetve vannak olyan mobil szektorok, ahol határon átnyúló munkavállalás is van, például én nagyon sok ágazatot mondhatnék, de erre vonatkozóan a felügyeletnek is együtt kell működni. A tagállami munkaügyi felügyeletnek egymásban jobban kell bíznia, bíznia annak érdekében, hogy ebben is előrébb tudjunk lépni. Kiállok emellett én magam is. Thank you. Köszönöm. Még 20 kérdésünk maradt. Hogyha mindenki kérdést tesz fel, és nem beszédet mond, és Tyson asszony egyenes válaszokat ad, akkor akár be is tudjuk időben fejezni. Úgyhogy most még szigorúbb leszek, ami az időt illeti. Jana Zignyászka következik az ECR-től. Itt vagyok. Itt vagyok, jelentkezem. Köszönöm. Tisztelt biztos asszony, Európa öregszik. 2060-ig a teljes lakosság egyharmadát teszi ki majd a 65 éven felüliek aránya. Nyilván az idős gondozásra, illetve az egészségügyre, a szociális gondozásra ez komoly terhet ró majd. Úgy érzem, hogy ezen a területen akár új munkahelyek is szürelthetnek majd emiatt. Kérdés, kérdésem, hogy ezeket a munkahelyeket, létrejövendő munkahelyeket hogyan tudja majd támogatni a strukturális alapokból, vagy milyen intézkedések alkalmasak arra, hogy minőségiek legyenek ezek a szolgáltatások, illetve hogy az emberi méltányosság elvét figyelembe vegye. Um, Köszönöm szépen. Korosodó társadalom, és egyre nagyobb az aggodalom emiatt, választ kell találjunk. Elsősorban a tagállamok, a régiók feladata ez, nekünk nincsen a védettség kiépítésére hatáskorunk, de támogatnunk kell minden intézkedést, hiszen ez érdekünk, és nem csak az idősek iránti gondoskodás miatt, ha hanem azért is, mert tudjuk, hogyha nincsenek szolgáltatások, akkor az embereknek saját maguknak kell ezt megoldani, tehát sok mindenki kimarad a munkából, idősebbek nem kapják meg azt a minőségű szolgáltatást, amivel tartozunk nekik a 21. század és az előző életük alapján is úgy gondolom, hogy nincs kifogás, nem, nem találhatunk kifogást arra, hogy ezt ne tegyük meg, és minden tagállamot biztosítani, minden tagállamot támogatni kell ezeknek a kiépítésére. Megfelelő a strukturális alapokon keresztül és a szociális alapokon keresztül nem könnyű, de mindenképpen fel kell használni ezeket arra, sőt, egymástól is kell tanulni, csak így tudjuk azt is elérni, hogy egyre több formájú ellátást is biztosítsunk. A zöld gazdaságban tudunk munkat, munkahelyet teremteni a technológia terén, akkor azért arról is gondoskodni kell, hogy munkahelyeket teremthessünk, sok új munkahelyet, értékes munkahelyet az idősebb ellátási ágazatban a meglévő alapokból, a tagállamokat támogatva, és hogy tanuljunk egymástól, hogy mindenki egy, tanulhasson egymástól, megismerjük azt, hogy hogyan lehet értékes szolgáltatásokat biztosítani regionális, helyi szinten, hogyan lehet hatékonyan ezeket végrehajtani. Thank you, Jana Tom. Köszönöm szépen. Jana Tom következik, az ALDE frakciótól parancsolja. Thank you, Chair. Köszönöm szépen. A foglalkoztatásban a diszkrimináció jelen van az egész unióban, és ez nagyon rosszat tesz a hatékonyságnak, illetve e, nem tesz jót egyáltalán a munkának, mint olyannak. Nem tesz jót a fenntartható gazdasági növekedésnek is. Bármilyen oka van a diszkriminációnak is, ezzel foglalkoznak az Európai Uniós jogszabályok, de a jogszabályok eltérőek tagállamról tagállamra. Mit tesz ön azért, hogy a létező diszkrimináció ellenes irányelveket megvalósítsák a tagállamokban? Az igazságügyi, illetve a nemek közötti egyenlőséggel, a diszkriminációval foglalkozó biztosokkal hogyan fog együttműködni? Ja, Eh, Köszönöm szépen. A diszkrimináció valóban tilos a jogszabályok érdekében, és mindent meg kell tegyünk annak érdekében, hogy a diszkrimináció ellen fellépjünk. Megvan ehhez a jogalkotás, és ezeket a tagállamokban ki kell igazítani, nem csak eh, törvényi szinten, hanem a valóságban, a végrehajtás során is értékelése van szükség, ezt segíteni kell majd. Hogyha az értékelés, a végrehajtás értékelése is megtörténik, akkor a kollégáimmal együtt majd, a kollégákkal, de elsősorban az esélyegyenlőségért felelős kollégával kell biztosítanunk azt, hogy véget vessünk a diszkriminációnak. Ennek nincs helye, többször elmondtuk, azonos bánásmódot kell mindenki számára biztosítani. Minden ember azonos értékű, az értékeiket fel kell ismerni a munkahelyen is, azon kívül is. Engem azok között talál majd, akik a jövőben és a bizottságban ki fog állni mindig ezért. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Neoklis is következik a Guétől. Tisztelt Tyson asszony, az írásos válaszaiban többször is utalt arra, hogy nagyon sok ember keres munkát, strukturális munkanélküliségről beszélhetünk, hát ennek a megszorítások a legfőbb okai, illetve a Brüsszel által diktált szakpolitikának úgy tűnik, hogy a tagállamok képtelenek arra, hogy önállóan döntsenek a, arról, hogy hogyan alakítják a foglalkoztatási politikát. A déli országokban különösen nagy gondot jelent ez, a munkavállalók jogait kezdik el megtépázni. Nagyon sok gond van a munkáltatók és a munkavállalók között. Sők a, sőt, a kormányok is árba tiporják a munkavállalók emberi, emberi jogait. Ön említi a szolidaritást, illetve beszélünk a szolidaritásról, de miért csak a bankárok felé vagyunk szolidárisak, a munkavállalókkal miért nem? Hogyan lehetne elérni azt, hogy méltó munkakörülmények között dolgozhassanak az európaiak, hogyan védik majd a munkavállaló jogokat, főleg a déli országokban? Ja, thank you well, kolléga. Köszönöm szépen teljesen tisztában vagyok azzal, hogy vannak olyan tagállamok, amelyeket a válság és a válság következményei rendkívüli mértékben súlyoztak, sújtottak. Nem az intézkedésekre kell a hangsúlyt tenni, hanem az okokra. A, az okokat kell a javaslatokkal megszüntetni. Én szíve, nagyon szeretnék hinni abban, amit, hogy el tudom végezni, amit Juncker elnökjelölt úr kért is tőlem, hogy ha értékeljük a tagállamokat, akkor nagyobb, a, a szociális indikátoroknak nagyobb teret adjunk a tárgyalások során és az ország specifikus ajánlások keretében is. Úgy gondolom, hogy arra lesz szükség, hogy nagyon pontosan tudjuk, hogy mi történik egy-egy országban. Nagyon pontosan tudjuk, hogy milyen az igazi állapot. Milyenek az igazi állapotok. Nem statisztikákra gondolok, hanem sokkal mélyebb elemzésekre amelyek a problémák gyökerét tárják fel. Ez az egyik dolog. És a dolgok jobb ismerete alapján jobb ajánlásokat is tudunk majd, nagyobb támogatást tudunk adni. A második dolog pedig az, ami szintén nem lényegtelen, hogyha egy-egy tagállam számára még programokat, intézkedéseket kell hozni, akkor azoknál szociális hatástanulmányt kell végezni. A trojka vészhelyzetben hozott intézkedései, a vihar közepén hozott szükséges lépések voltak mindenféle szociális hatástanulmány nélkül. Nem akarom ezt kommentálni, pedig tudom, hogy kritizálható voltam jelentéskészítője is de meg kell most már nézni azt, hogy az intézkedések következményei milyenek voltak. Nyitottan kell tudni ezt megvizsgálni, mert ugye a legrosszabbján már túl vagyunk, de még nem oldottunk meg minden problémást. Most kell tehát azt elérni, hogy jobban megismerjük a tagállamok helyzetét, és a szociális szempontokat figyelembe véve, nagyobb mértékben figyelembe véve, új munkahelyeket teremtve oldjuk meg az okokat. Ez az első. A növekedés mellett a beruházásokat kell biztosítani azokban az országokban, ahol a legnagyobb a baj. Karima Delli, the floor is yours. Karima Delli következik, parancsoljon. Bonjour Madame Tissen, bienvenue. Je suis là. Je suis là. Vous me voyez Voilà, c'est mieux. Je suis très heureuse de vous... Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy női biztos jelöltel beszélhetünk, nagyon kevés a női biztos jelölt. Sok szeretettel köszöntöm, nagyon közvetlen kérdést szeretnék feltenni. A TTIP tárgyalások folytatódnak, és itt nagyon sok vívmányt kívánunk föladni a szabad kereskedelem oltárán feláldozni, hogy az Egyesült Államokkal való tárgyalások során. Nos, a kérdésem a következő. Biztosíthat-e bennünket arról, hogy senkit és semmit ne, nem hagyunk magunk, magunk mögött, és azokat a nemzeti törvényeket, amelyek a a szociális sztenderdeket garantálják, ezeket nem kell feladni, tehát nem kell lefele módosítani semmi szociális védelmi jogszabályon. TTIP onderhandelingen. Igen, köszönöm szépen. A TTIP tárgyalásokat újra fel kell venni akkor, amikor a bizottság, az új bizottság megkezdi munkáját, ahogy önök is tudják, ez Malmström kollégámnak lesz a feladata, de a foglalkoztati főigazgatóság is érintett. Nem csak kereskedelemről fogunk tárgyalni, hanem megnézzük a szociális normákat, azokat, akiket ez az egész érint. Tehát mi is ott vagyunk a tárgyalások előkészítésében. Úgy gondolom, hogy figyelni kell arra, hogy ezt a szempontot is érvényesítsük. Megállapodtunk ezen kívül arról, hogy nem szabad azt engedni, hogy a beruházás ösztönzéssel, ösztönzés érdekében a normákat csökkentsük. Nem, erről megállapodtunk, és biztosítjuk azt, hogy minden egyes tagállam saját joggal hozza meg a, tehát saját jogon legyen jogalkotása az életminőség, a szociális előírások terén az ILO jogszabályok, illetve az ILO előírásoknak megfelelően számos olyan egyezmény van, ILO egyezmény, tehát a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet egyezménye, amelyet amelyért ki kell álljunk, amelyet érvényesíteni kell, és hogyha megvan a TTIP megállapodás, akkor az ILO egyezményeket valóban kiinduló pontként lehet alkalmazni. Nem, nem kell félni attól, hogy a mi élet minőségünknek a normáit, vagy egyéb normát csökkenteni fogunk nem, épp ellenkezőleg mindent megteszünk ennek elkerülésére. EFTD. Köszönöm, Polnát következik az EFTD részéről. Köszönöm szépen, biztos asszony, az explicit és őszinte válaszát az előző kérdésemre. Tehát nem lesz újra tárgyalva a munkerőt szabad áramlása. Nos, még egy kérdésem lenne. Van-e egyéb szeretne-e az Egyesült Királyságnak bármilyen ígéretet tenni, vagy engedményt tenni annak érdekében, hogy az Egyesült Királyság maradjon az Európai Unióban, és hogyha a reformok után úgy gondolja-e, hogy az Egyesült Királyságnak, hogyha nem sikerül megegyeznie a szabad, munkára szabad áramlásának korlátozásában, akkor az Egyesült Királyságnak ki kellene lépni az Európai Unióból? Igen, Kedves kollega, ezt nem igazán nekem kell feltenni ezt a kérdést, hiszen nem én döntök erről, de mindenképpen úgy gondolom, hogy világossá kell tenni azt, hogy szabályok vannak, szerződések vannak, alapelvek, amelyeket eh, meg kell tartani, tiszteletben kell tartani. Egyébként eh, az európai integráció struktúráját szednénk szét, és ez nem lehet cél. De én értem, hogy Jean-Claude Juncker elnök jelölt is elmondta, hogy a tagállamokkal tárgyalunk, hiszen tisztában vagyunk azzal, hogy továbbra is problémákkal küzdködnek, megnézzük, hogy mit kell, mit lehet tenni, de ne várja tőlem azt, hogy én majd előre szaladok ebben, hiszen én a foglalkoztatási és munkahogyi biztosként konkrét javaslatokat fogok majd előre előterjeszteni, hogy mit csináljanak, vagy mi lesz akkor, hogyha az Egyesült Királyság kilép. Nem, nem, nem lehet a cél az, hogy országokat, embereket megváltoztassunk, nem teszünk sem azért meg mindent, hogy kirakjunk embereket, tárgyalni kell, figyelni kell egymásra, figyelni egymás problémáira, és megnézni, hogy milyen megoldásokat tudunk felkínálni. De először figyelni, hallgatni, mérlegelni, és aztán megoldásokkal előállni. Danuta Jászlóvje. Köszönöm szépen, Danuta Jászlóvleszka következik itt. Fönnül mellettem az emelvényem. Pani Tyson, vracam prosto z międzyparlamentarnej... Tisztelt Tyson asszony! Egy parlamenti konferenciáról érkeztem vissza éppen, ahol európai politikusok, parlamenti képviselők beszéltek arról, hogy a belső mobilitásnak mi hatása van a, munkavállalás, a munkavállalásra. Tudom, hogy ez nagyon fontos része az ön tárcájának. Tyson asszony, ahhoz, hogy egy épület megfelelően ellenálló legyen, nagyon jó, fontos, hogy jól legyen megalapozva a, ö, nagyon fontosnak tartom, hogy a kiküldetési irányelv, ami ugye a, az az építmény, amit létre akarunk hozni, megfelelően stabil legyen, de nincsenek meg a jó alapjai. Sajnos úgy tűnik, hogy ez az irányelv képtelen arra, hogy a realitással, realitással lépést tartson, és hogy megoldja a problémákat. Ezzel lenne tehát szükség, megfelelő megoldást kell találni. Második dolog, úgy gondolom, hogy a szociális partnereket össze kell kötni az Európai Parlamenttel, az Európai Intézményekkel. Fontosnak tartom, hogy a legfontosabb dokumentumokban, például a 2020-as célkitűzésekben ezek az elvek megjelenjenek. Uh, Igen, köszönöm szépen, uh, Jazovjevszka asszony. A tudás természetesen a politika legjobb, uh, az intézkedések legjobb alakja, ahogyan is mondja, bizonyos intézkedéseket ismeretek nélkül hozni, hát az téves valóban. Először az adatokat kell összegyűjteni, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk azt kell biztosítani, hogy tudjuk, hogy a tagállamokban, ezt már többször mondtam, mi történik, mi az igazi helyzet. Azt kell biztosítani, hogy ezt a tudásunkat mélyezzük, ez az, mélyítsük, ez az egyik dolog. Másodszorban helyi szereplőket be kell vonni. Szerintem ez már egyébként zajlik is, legalábbis a szociális innováció terén mindenféle projekt, amelyet finanszírozunk, azok a helyi szereplők és regionális hatóságok, önkormányzatok számára is elérhetők, hozzáférhetők. Nos, úgy gondolom, hogy e területen is be kell lássuk, hogy a tagállamoknak, régióknak kell összeállni. Nagyon nehéz lenne a bizottságnak közvetlenül finanszírozni a helyi önkormányzatokat. Nem, ennek megvan a, a struktúrája, és meg kell állapítsuk azt is, hogy azok a lehetőségek, hogy tanuljunk egymástól, hogy innovatívak legyenünk, hogy, tárgya, hogy tájékoztassuk egymást. Ezek a lehetőségek, ezek még nem teljes mértékben kerültek kihasználásra, pedig használni kell. Hogyha nem használjuk őket eléggé, akkor a tagállamokat a tagállamokon keresztül rá kell venni a, a szereplőket, hogy éljenek jobban ezekkel. De úgy gondolom, hogy a helyi és regionális szintnek kell ebben együttműködnie, különböző frontokról hallom, hogy a helyszinten nem igazán ismerik az alapszabályokat, például a szociális biztonság er- rendeletnél a feltételeket nem tudják ezért például egy-egy projekt során teljesíteni, és ez plusz problémát jelent. Ezért nagyon fontos az információ minél szélesebb terjesztése és a, az érintett szereplők maximális bevonása a projekteknél. És mint mondtam, tehát a tagállamok feladata az, hogy, és mi pedig a tagállamokat tudjuk segíteni abban, hogy még több átláthatóságot érjenek el ebben. Köszönöm szépen. Blinkevics Jutek képviselő következik, a szocialisták és a demokraták részéről. Köszönöm szépen, Tyson asszony a gazdasági és a pénzügyi válság eredményeként és a megszorító intézkedések eredményeként a szegénység és főleg a gyermekszegénység rohamosan növekszik. 2011-ben az összes gyermek 27%-a ki volt téve a szegénység és a szociális kirekesztés kockázatának. Az Európai Unió nem tesz ele, meg mindent a legsebezhetőbbek érdekében. Milyen konkrét intézkedéseket kíván tenni annak érdekében, hogy Európa elérje az EU 2020-as stratégiában meghatározott szegénységi célkitűzést. És mi az ön véleménye szeg, a gyermek garancia bevezetéséről? Az ifjúsági garanciához hasonlóan hogy biztosítsuk azt, hogy egyetlen gyermeken sem hagyunk magunk mögött. Köszönöm. Jogkozbar. A gyerekek társadalmunk egyik legnagyobb kincsét jelentik, és hogyha a gyerekek szegények, akkor ez az élet számára szörnyű, ez elfogadhatatlan. Éppen ezért nagyon fontos, hogy mindent megtegyünk ezzel ellen, amit csak lehet. De a szegénység nagyon fontos kérdés, mégis tagállami hatáskör. Segíteni kell a tagállamokat meg is tesszük, együttműködünk különböző szegénységellenes szervezetekkel, az ország specifikus ajánlásokban, annak érdekében, hogy felhívjuk a figyelmet erre a problémára. Nagyon keveset teszünk még etéren, a tagállami szintjén is. Nagyon fontos, hogy a figyelmet erre irányítsuk, és hogy még többet lehessen tenni. Látni kell, hogy nem pusztán a szegénység ellenes politika az, ami fontos, hanem meg kell nézni a, a, a társadalom felépítését, azt, hogy a gyerekek a születés pillanatától, sőt a születés előttől megfelelő védelmet, elfogást, ellátást kapjanak, megfelelő családtámogató szolgálatok legyenek, hogy a hosszabb ideig szegénységben élő családokban a gyermekeket legalább ellássák, és hogy a fiatalok végül jobb perspektívával induljanak az életbe. Mindent meg kell ezért tenni, innovatív eszközöket kell kidolgozni ehhez, saját akciókat kell indítani, az easy programokkal össze kell hozni az embereket, Tanulni kell egymástól, és mint mondtam, a szemeszteren belül is e, ki kell emelni, hogy a szegénység ellenes harc az egy nagyon fontos elem, fontos pillér, az ország specifikus ajánlásokban is helyet kell, hogy kapjon. Thank you. I'll give the floor. Köszönöm szépen, megadom a szót Helga Stevensnek az ECR részéről, tessék biztos asszony. ugyanabból a kis régióból származunk, és tisztában vagyunk azzal, hogy az Európai Unió és a tagállamok óriási kihívás előtt állnak. A nagyon nehéz költségvetési helyzet ellenére a tagállamoknak és a régióiknak az elkövetkező években egyre nagyobb mértékben kell nagy infrastruktúrális munkát elvégezni, mobilitási problémákat megoldani. Ez a gazdaságot is segíti. Milyen lehetőségeket látnak a kis régiók, mint például Frandria, arra, hogy az európai költségvetés keretében mégis nagy léptékű beruházásokat valósítsanak meg, és több évre elosszák a költségeket. Köszönöm. Ja, you u wel, eh, mevrouw Stevens. Ehm, ja, ik meen uit uw vraag te verstaan. Igen, köszönöm szépen, valóban. Ha jól értem, tehát akkor akik nem ebből az országból jönnek, ehm, nem igazán tudják, hogy ehm, az infrastruktúra nálunk most nagy vita téma hogy nem csak az, hogy hol, hanem azt, hogy hogyan finanszírozzuk ezeket a, a beruházásokat, és hogyan lehet az európai normáknak megfelelően a finanszírozást megvalósítani. Nos, úgy gondolom, hogy itt is azt kell mondani, hogy a szabályokat ki kell igazítani. Nem lehet egy kis ország esetében, mint Belgió, vagy egy kis régióra, mint Flandria, különleges szabályokat, vagy kivételes szabályokat hozni, nem a kiadásoknál azonban különösen a, az Eurostat adatai alapján, amely ugye független szervezet, bizonyítható, hogy megfelelő formában alkalmazzuk az előírásokat. Az Eurostat például meg fogja vizsgálni majd E, e, fontosnak tartom, hogy például ezeknél a beruházásoknál is az Eurostat ugyanúgy, mint minden más esetben megvizsgálja a könyveket, a, a források felhasználását. Az ilyen jellegű, ha probléma merül fel ilyen helyzetben, akkor bármi más országban is mindig az a helyzet, hogy a, a instrukciókat az országok számára nem adhatnak, de a és ezt hangsúlyozni szeretném, a, a, az Eurostat funkcionális ö, függetlenségét a vizsgálatok során tiszteletben kell tartani, bár utasításokat egy olyan ország számára, mint az enyém nem adhat. Köszönöm, Ivo Vágyú következik az Aldétól. Köszönöm szépen, Tyson asszony. A mai nap az idősek nemzetközi napja. Ebben az összefüggésben szeretnék néhány kérdést feltenni. Önnek a mit lehet tenni azért, hogy egy átfogó európai stratégiát dolgozzunk ki, annak érdekében, hogy, hogy alkalmazkodjunk a demográfiai változásokhoz. Nincsen túl sok időm, úgyhogy nem akarok részletekbe menni a kérdésemmel kapcsolatban, de tény, hogy az időseknek nincsen megfelelő lobby csatornájuk. Európá, Európában gyakran Európa jó szándékától függnek. Egy kezdeményezés, egy eszköz, amelynek köszönhetően azt lehetne elérni, hogy a, <clears throat> például 45 és 65 év közöttiek is munkahelyet eh, találjanak, ez nagyon jó lenne eh, Európa fellépésének, ez kiváló példája lehetne. Kolléga, eh, Köszönöm szépen. Ugye azt mondja, hogy nincs elég lobby lehetősége, csatornája az idősebbeknek. Nos, erre hadd mondjam, hogy tisztában voltam mindig azzal, hogy a társadalomnak bizonyos csoportjai nagyon jó csatornákkal rendelkeznek, hogy érvényesítsék magukat, jó lobbistákat tudnak finanszírozni, míg, és mások nem. A mi feladatunk, politikusok feladata, és mindig is ez volt az Európai Parlamentben, és az a kurzus, amit képviseltem, és a bizottságnál is ezt teszem, hogy meg kell hallgatni az embereket, a, a bázison, a középszinten, és az ő érdekeikre is gondolni kell. Ezért úgy gondolom, hogy az idősek, akik még erősek, és akik még nagyon jól is tudják megszervezni magukat és az érvényeik, érdekeiket érvényesíteni, ők is ide tartoznak. Ahogy ön is mondja, sok mindent lehet tenni az érdekükben, de azt mindenképpen meg kell tenni, hogy az idősek, akik még aktívak, Hogyha azt várjuk el, hogy a munkaerőhiány esetében az idősek, akik még bírják, azok tovább maradjanak aktívak, akkor mindent meg kell tenni azért, hogy megtarthassák, illetve megkapják a szükséges készségeket, képességeket. Biztosítani kell számunkra a felnőtt képzést, az életen át tartó tanulást, és azt is, hogy a saját foglalkoztathatóságok mellett olyan munkát kapjanak, amelyet képesek elvégezni. Tehát lehetővé kell tenni, hogy a, munkahely, a munkavilágában ben maradhassanak. Úgy gondolom, hogy ez nagyon messzire visz minket. Nagyon fontos, hogy az embereket aktívan tartsuk, és tisztességes, elfogadható módon a munkaerőpiacon maradhassanak. Az idősebbek számára pedig, mint mondtam, ahogy már mondtam, a nyugdíjak fenntarthatóságát is biztosítani kell, erről már beszéltünk. I give the floor to Sven Schulze from e Sven Schulze következik a néppárt részéről. Um, auch mit meiner Frage. Tyson asszony. Nagyon fontos téma a demográfia, úgyhogy az én kérdésemmel is erre szeretnék utalni, és persze tudom, hogy két percben erre válaszolni nagyon nehéz. A demográfiai átalakulás az egyik legfontosabb kihívás. Az Európai Unió, ahogy ön is mondta, számos kihívás előtt áll ezzel kapcsolatban az öregedő társadalom, és ezzel párhuzamosan csökkenő születési szám sok tagállamban ennek nagyon nagy hatása van a szociális politikára, a gazdasági politikára, a szociális biztosító hálózatokra és a foglalkoztatás politikára. Talán néhány konkrét intézkedést, ha meg tudna határozni, azzal kapcsolatban, hogy ön <clears throat> és az Európai Bizottság a demográfiai változás tekintetében mit tervez. Még egy kérdésem lenne, hosszú távon fenntartható nyugdíjrendszert hogyan lehet létrehozni, és most megszakítják a hozzászólót, megadom a szót Tyson asszonynak. Ja. Ja, dankjewel collega. kolléga, ik denk dat het heel belangrijk is dat... Köszönöm. Nagyon fontos, hogy akkor, amikor Európáról beszélünk, akkor az innováció kapcsán ne pusztán a kutatásfejlesztésre gondoljunk az ipar számára, hanem az új szolgáltatásokra és az új politikai formákra, arra, hogy hogyan tudunk az új társadalmi problémákkal problémákat hogyan tudjuk kezelni. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy nagyon sok országban, nem mindenütt, de sok országban nagyon későn reagálnak ezekre a kérdésekre. Még nem túl késő, de mindent meg kell tenni azért, hogy ez prioritás legyen, a szociális innováció prioritás legyen ennek a formáit, eh, ki kell dolgozni a következő években mindent megkenni, tehát annak érdekében, hogy, azok a, hogy ezek a tagállamok új szociális szolgálatokat tudjanak felállítani, megfelelő képzést a szükséges készségek biztosítására, és ezzel javítsunk a demográfiai helyzeten. Az akcióink akcióinkat jobban ismert kell tenni, a módszereket közé kell tenni, és a szereplők, akik a szereplőket tájékoztatni kell, a szereplőkről tájékoztatást kell adni, elektronikus eszközökkel, tehát nagyon széles spektrumot kell végig gondolni, abszolút figyelmet kell fordítani erre. A szabályjogalkotás terén keveset lehet tenni, de annál sokkal többet a, az innovációval, támogatással, oktatással, egymástól való tanulással e téren is többet kell tennünk. Köszönöm szépen, Kammervert asszony. A Kulturális Bizottság nevében fog feltenni egy kérdést Kammervert asszony. Köszönöm szépen, Tyson asszony. A nagy ifjúsági munkanélküliség az egyik legnagyobb kihívás legtöbb tagállamban. Azt is tudjuk, hogy ez a probléma, ez nem megoldható néhány szép jó projekttel, hanem csak úgy, hogyha megfelelő struktúrát építenek ki. Sok tagállamból látjuk azt a példát, hogy a kettős, a duális képzés, tehát az iskola és a gyakorlat összekapcsolódása kiváló eszköz, és a válságnak is ellenáll. Azt hiszem, hogy ez jó preventív eszköz, eszköz lehet, és megfelel annak a, megfelelően megosztja a felelősséget a vállalatok és az állam között, hogy gondoskodjanak a képzett munkaerő kiképzéséről, rendelkezésre állításáról. Milyen eszközöket kíván bevezetni, intézkedéseket annak érdekében, hogy erősítse ennek a duális oktatási rendszernek az elterjedését, és a foglalkoztatási és képzési főigazgatóság az Európai Bizottságban hogyan kíván együttműködni ennek a célnak a megvalósítása érdekében? Válasz, köszönöm szépen. Én is tudom, hogy a duális oktatás és gyakorlat nagyon jó gyakorlat, ez kiválóan működhet. Azok, akik ilyen duális oktatásban vettek részt, egészen más felkészültséggel rendelkeznek. Az iskolából a munkaerő piacra való áttérés jobban működik. Ez mindenképpen megfelel a jövőbeli elvárásoknak. Mit tehetünk annak érdekében, hogy ezt elterjesszük? Hát az oktatás az a tagállami kompetenciába tartozik, de azért lehetnek itt is bizonyos intézkedések. Mit tehetünk? Az ez által érintett felekkel már beszéltünk, egyeztettünk, igyekszünk egymástól tanulni, oktatást végezni, továbbképzést végezni a gyakornoki helyek helyet kínálók között is egyeztetést lehet végezni, ezt már el is kezdtük. Elég, elég sok konkrét projektet lehet tehát ezen a területen indítani. Lehet, hogy látták már a feladatok meghatározása során Juncker úr utalt arra is, hogy melyik biztos, melyik főigazgatóságon fog dolgozni, és látják, hogy a szakképzés, a képzés területe és a felnőtt képzés területe, ez a foglalkoztatási főigazgatóság alá fog tartozni. Ez nagyon jó, ezt nagyon jónak tartom, ezt az elosztást, hiszen így akkor együttműködünk a kultúra főigazgatósággal. Persze az Erasmus Plus egy fontos téma, ez határon átnyúló együttműködés, csereprogramok a különböző országok között, diákok között. Vagy a szakképzésben résztvevők között. a finanszírozás, az ellenőrzés, most kikapcsolták a mikrofonját a biztos jelöltnek, most pedig megadom a szót Renáte Webernek, a néppárt részéről, tessék. Köszönöm szépen. Elnök asszony, biztos jelölt, nagyon nagyra értékelem azt, hogy az emberek szabad áramlása mellett kiáll, és a munkaerő szabad áramlása mellett. És egyetértek azzal is, hogy más típusú oktatásra, képzésre, szakképzésre van szükség, hogy, hogy a gazdaság elvárásainak jobban meg tudjunk vállalni, a kérdé- felelni. A kérdésem a következő. Mit gondol ön az Európai Bizottság, és ön mit tehet annak érdekében, hogy a tagállamnak ajánlja, vagy esetleg kötelezővé tegye azt, hogy megváltoztassák a tantervet a szakképzés tantervét, az élethosszig tartó tanulást. Milyen intézkedéseket lehetne hozni ebben az összefüggésben? Válasz. Köszönöm szépen, Weber asszony. Hát kötelezni a tagállamokat az nehéz. Nem hiszem, hogy az oktatás területén mi döntéseket hozhatunk. Az oktatás a tagállamok, a kormányok kompetenciájába tartozik, de természetesen az együttműködést erősíthetjük. És ezt meg is kell tennünk, főleg ami a szakképzést illeti, és a műszaki képzést illeti. Mit tehetünk? főleg az információt állíthatjuk rendelkezésére a tagállamoknak, szaktudást megosztani egymással, ez fontos. A szak a tantervek kidolgozóinek össze kell ülniük, egymástól tanulniuk. Ez mindenképpen jó módszer, és megmutatkozott, hogy bár ez soft módszernek tűnik, de hatékony, csak annyit mondhatok, hogy a tagállamok feladatai közé tartozik ez. A feladatunk az, hogy az kommunikációt, az együttműködést erősítsük, lehetővé tegyük, és információt gyűjtsünk és állítsunk rendelkezésre. Ezen kívül, hogyha Arról van szó, hogy hogyan lehet például elismertetni a szakképzéseket. Itt klasszifikálni kell a képességeket, készségeket, és el kell, is, el kell érni azt, hogy a tagállamok elismerjék egymás oktatási programjait és a képesítéseket, amelyeket szereznek a diákok vagy a fiatalok. Eh, és eh, a szakképzésben résztvevők, vagy az informális eh, iskolán kívüli oktatásban résztvevők képesítését is elismerjék a más tagállamokban. És talán hasonlóan próbáljanak a tagállamok egy kicsit hasonló képzéseket, vagy legalább hasonló struktúrát felépíteni, hogy ezzel a mobilitás Európában erősödhessen. Köszönöm. García Péreznek adom meg a szót, tessék. Gracias, presidenta, señora, señora. Köszönöm szépen, Tyson asszony. A gender mainstreaming a férfiak és nők közötti egyenlőség alapelve meg kell, hogy jelenjen minden európai szakpolitikában, és az önében ez különösen igaz. Több mint 16%-os a férfiak és nők átlag jövedelme közötti különbség a nők 39%-kal kevesebbet kapnak nyugdíjbal, vagy nyugdíj célokkal, mint, mint a nők, és kevésbé, fed, kevésbé vannak fedezve a TB által. Kérdésem, hogy milyen intézkedéseket tenne annak érdekében, hogy ez a hármas szakadék megsűnjön, tehát a jövedék, jövedelmek, a nyugdíj, illetve a szegénység által okozott hármas megkülönböztetés megszűnjön a férfiakra, a férfi biztosokra gondolok leginkább, a férfi biztos társait hogyan fogja bevonni ebbe a munkába. Köszönöm szépen. Az utolsó kérdéssel kezdeném. A bizottságban az összes az összes nőnek és férfinak a feladata az, hogy a nemek közötti egyenlőséget meg tudjuk valósítani. És természetesen az is nagyon fontos elv, hogy ugyanazért ugyan, ugyanazért a munkáért mindenki ugyan a fizetésben is részesüljön. Az európai jogszabályokban ez az elv már, megjelen, már megjelent, elvileg lehetne újabb jogszabályokat is létrehozni, de elsősorban az lenne a fontos, hogy a létező jogszabályokat tartsák be. Azt is el lehet érni, hogy átlát, nagyobb átláthatóságra nagyobb átláthatóság legyen a vállalatoknál, tehát például publikálják azt, hogy a nők mennyit keresnek, vagy a férfiak mennyit keresnek. Tehát megvannak a jogszabályok, csak okosan kell őket alkalmazni. azonos, fizet, azonos munkáért azonos fizetést kell kapni. Itt arról is szó van, hogy a nők milyen arányban vesznek részt a foglalkoztatásban. Sajnos kevesebb nő dolgozik, több olyan nő van, aki részmunkaiben dolgozik, vagy többször, többször félbe kell szakítaniuk a karrierjüket, mert gyermekeiket gondozzák, vagy az időseket a családjukban. És sokszor ez is diszkriminációhoz vezet, főleg a nyugdíj területén. Ezt én magam is konstatáltam. Tehát kevesebb szolgálati időt halmoznak fel a nők. Azt kell elérnünk, hogy több nő legyen aktív a foglalkoztatási piacon. Ezt, úgy, ezt háttérintézmények segíthetik, bölcsödék, óvodák létrehozására van szükség, hiszen az gátolja meg a nőket az elhelyezkedésben többek között, hogy ez, ez az intézmény rendszer nem elég erős. Az, előny, az elnök félbeszakítja a kérdésfeltevőt. Köszönöm, illetve a válaszadót. Konstanz Lőkvit következik a nő jogi Bizottság képviseletében tesz fel egy kérdést. La président. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos jelölt asszony. Nagy figyelemmel és megelégedettséggel hallottam a válaszát az előző kérdésre, és örülök, hogy a szándékát szándékról tett tanúbizonyságot arról, hogy a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőséget erősíti akkor, hogyha megerősítjük a pozíciójában. Nos, ami a fizetéseket illeti, a, a nemek közötti különbségeket illeti, a nyugdíj közötti különbséget és egyéb botrányos fejleményeket. Nos, hogyan lehetne és próbáltam követni a válaszát. Nos, ez mindenki számára egy nagy gond és azt szeretném kérdezni, hogy melyek azok a konkrét kezdeményezések, amelyeket kezde, kezdeni szeretne, indítani szeretne, annak érdekében, hogy ezt az esélyegyenlőséget valóban megvalósítsa, és hogy arra ösztönözze a tagállamokat, hogy a meglévő jogszabályokat hadladéktalanul vezessék be és hajtsák végre. Köszönöm szépen a kérdést. Konkrétan ami a jogszabályokat illeti, meg kell néznünk, hogy milyen a helyzet a helyszínen. Ami még hiányzik, az az, hogy jobb tájékoztatást kapjunk a tagállami helyzetről. Hogyha látjuk, hogy a tagállamok nem tartják be a szabályokat, hogy ha a jogszabályokat csak részben valósítják meg, akkor eh, tennünk kell valamit eh, ennek megváltoztatására mindent rendelkezésünkre álló intézkedést itt fel kell használni. Nem szabad, de nem meg szerint diszkriminálni. És még egy dolgot hozzátennék, és ez az előző kérdésre vonatkozik nők és férfiak a bizottságban. El kell mondanom, hogy amikor Juncker elnök azt mondta nekem, hogy Legi- hogy jobban örülne, hogyha még több női biztos lenne, nem azért, mert az Európai Parlament ezt kívánja, hanem azért, mert ő maga meg van győződve arról, hogy minél több nőt kell foglalkoztatni vezető pozíciókban. A 21. században élünk, a nőkért megillető helyet el kell foglalni e, és nem csak a minimum kvótákat teljesíteni. Az Európai Bizottság megválasztott elnöke is meg van erről győződve, az mi oldalunkon áll, és azt hiszem, hogy több más biztos is így gondolkodik, a többi biztos is így gondolkodik. Nyilván a szociális biztonság területén és más területeken is együttműködöm majd a többi biztossal. Amikor megkérdezik tőlem, hogy feminista, feminista vagyok-e, ez erre igenlő választ szoktam adni, habozás nélkül, és ezen azt értem, hogy a nőket támogatni kell, ezt meg kell adni nekik ezt a támogatást, ez a feladatunk. És az én feladatom különös tekintettel. Elena Gentile következik, a szocialisták nevében tessék. Sì, grazie, presidente. Anch'io saluto. Köszönöm szépen. Én is üdvözlöm Tyson asszonyt, biztos jelölt asszonyt, a pénzügyi válság és a megszorítások súlyos hatással jártak, gyorsan megnövekedett a munkanélküliség, a szociális szolgáltatások eh, szép lassan elfogytak, és egyre kevesebb a kedvezményezettje ezeknek a szolgáltatásoknak, a társadalombiztosításnak. Ez elfogadhatatlan a meg kell erősíteni a biztosítást, a, ezt a biztonsági hálót. Sajnos a károk megmaradnak. Kérdésem, hogy milyen szociális védelmi tervet hozna létre, amely létrehoz, ami lehetővé teszi azt, hogy mindenki egy, egyformán hozzáférhessen a különböző társadalombiztosítási szolgáltatásokhoz, szociális szolgáltatásokhoz, és hogyan lehet azt elérni, hogy mindenki méltányos fizetésben részesüljön az EU-ban. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a nagyon releváns kérdést. Én ki fogok állni a megfelelő szociális védőháló mellett. Természetesen ezt fogom tenni megvan az alapvető orientáció, megvan Juncker elnök úr programja is, az Európai Parlament ti meghallgatásakor is ezt elmondotta. Tehát megfelelő keretet kell kidolgozni a piacgazdaságon belül, tehát piacgazdaságra van szükség, de szociális piacgazdaságra. Ezt a két dolgot kell tudni összeegyeztetni, gazd, gazdaságnak versenyképesnek kell lenni, ugyanakkor munkahelyeket is kell teremteni. Van egy elég szigorú európai jogi keret, a tagállamoknak ezt figyelembe kell venni, ezt be kell tartani. Nem hiszem, hogy egy egyetlen egységes eszközzel, hanem különböző eszközökkel kell ehhez a kérdéshez hozzányúlni. Például a munkajogban vannak minimumstandardok, ezt be kell tartani a tagállamoknak, vagy a szociális politikának is fenntarthatónak kell lenni. Több ilyen jogalap van, ami pedig a, az általános minimum bért illeti. Hát nem minimum bérről beszél, kéne beszélnünk, hanem sokkal inkább minimum jövedelemről. Igen, Juncker úr is többször elmondta, hogy minimál bérre van szükség, ezt a tagállamoknak kell megalkotni, de semmilyen, hat, semmilyen nyomást nem gyakorolhat ez ügyben az Unió a tagállamokra. Nincs olyan kompetenciánk, hogy, megalko- hogy megszabjuk, mekkora legyen ez a minimálbér, de próbáljuk ösztönözni azokat, erre a tagállamokat, hogy ezt létrehozzák. és a szociális partnereket is arra kell ösztönözni, hogy vegyenek részt ebben a közvitában, természetesen érdekük ez, de nem kényszeríthetjük azokat a tagállamokat, ahol nincs minimálbér, hogy ezt eh, bevezessék. Bienvenue, eh, Marianne Tyson. Euh, depuis la crise de 2008 et dans un contexte de dumping Köszönöm szépen a válság kirobbanása óta, a környezetvédelmi, szociális és munka, foglalkoztatási dömping óta kb. 16 ezer vállalkozásnak kellett átstruktúrálni a, a munkáját, hogyan lehet, és nagyon sok munkavállaló elvesztette a munkahelyét emiatt. Hogyan kívánja ezeket a személyeket kísérni, segíteni, milyen intézkedéseket kíván hozni annak érdekében, hogy ezek az emberek védelemben részesüljenek, ebben Belgium már hozott egy törvényt. Nos, ami a, az az első kérdésem az az, hogy egy keret irányelvet támogatna-e, és mi az, az ön elképzelése az ipar megvédése kapcsán a külföldi konkurenciával szemben, hiszen ez az ipar adja ugye a legtöbb munkahelyet. Köszönöm szépen ezt a kérdést. A szerkezet átalakítás egy tény, sok mindent láttunk már, és még nagyon sok minden vár ránk ezen a területen. Ami a legjobb lehet az az, hogyha megpróbálunk anticipálni. Tudjuk, hogy még előttünk áll számos dolog. Anticipálni kell makro és mikroszinten konzultáció, információ a munkavállalókkal, munkaadókkal elengedhetetlen. A konzultáció és az információ azonban nem elég. A az érintett régiók felelőseinek össze kell ülni, meg kell hallgatni az ő véleményüket, és az ilyen szerkezet átalakítási hullámok esetén ugye sok ember elveszíti a munkahelyét, félelmekkel küzdenek, milyen, milyen lehetőségek vannak arra, hogy új munkaformákat, munkahelyeket találjanak. Az ilyen átalakítás és ennek a szociális következményei, ezt mindenképpen elő kell készíteni. Az anticipáció tehát a legjobb, a Cerkász jelentésben az szerepel, hogy jogszabályt kell hozni ezen a területen, ezzel kapcsolatban van ellenállás, és az Európai Bizottság nem kíván kezdeményezni ezen a területen, inkább keret feltételeket biztosítani. Ebben a pillanatban ezen kell dolgozni. Az anticipáció a legfontosabb azt is tudjuk, hogy más területeken, más jogszabályok esetében a konzultáció, az információ elengedhetetlen, és a jogszabályok értékelése még folyik. Ezt az értékelést úgy kell elvégezni, hogy ennek valóban használható eredménye legyen, és aztán a teljes ügy ismeretében kell javaslatokat tenni konzultáció, összehangolás, információ, ez meg kell, hogy valósuljon, és eh, és ennek köszönhetően tudunk anticipálni az szerkezet átalakítás eh, során, vagy előtt. Először eh, az értékelést kell megvárnunk, és utána lehet ez alapján intézkedni. Köszönöm szépen! Terjesz Komodini eh, Kátya képvis következik a Kultúra Szakbizottságból. Köszönöm szépen, egy biztos asszony. Úgy tűnik, hogy egyetértés van abban, hogy új ösztönzőt kell adni a gazdasági növekedésnek és a munkahelyteremtésnek. Hogyan kíván hozzájárulni ahhoz, hogy az oktatási rendszerek a gazdasági növekedést stimulálják? Hogyan kívánja a fiatalok mobilitását erősíteni azért, hogy a munkahelyet találjanak, vagy a képzésben részt vegyenek? Aztán az ifjúsági garanciát az, az ifjúsági munkanélküliség elleni harcban hozták létre. 2014. szeptemberében csak két tagállam kezdte használni ezeket az alapokat. A legnagyobb probléma nem az alapok rendelkezésre állása, hanem az, hogy a meglévő forrásokat a tagállamok lassan vagy nem használják ki. Mit kíván tenni ennek a helyzetnek a megváltoztatására? Köszönöm. Um, köszönöm szépen. Az oktatás és a munkaerőpiac közelítése valóban egy fontos pont. Ezen dolgozni kell, ez a szándéka ennek a bizottságnak. Szeretnénk még mélyebben eredményeket elérni, hiszen ez szimbolikus értelemben is, sőt annál mélyebben is, annál inkább fontos jelentőségű. Fontos, hogy a, az illetékesek a, akik ezen dolgoztak, azt a foglalkoztatási főigazgatóság átvegye. Erre figyelünk, persze természetesen e, a foglalkoztatással, munkaerőpiacsal foglalkozók e, e, foglalkoztatása is fontos, tovább kell persze képezni őket. Lehet, hogy lesz majd az oktatásügyben olyan, aki egy kicsit szembeáll ezzel, ellenáll, mondván, hogy ez a fajta továbbképzés mégis más, de úgy gondolom, hogy fontos, hogy a munkaerőpiachoz való csatlakozás, a visszajelzés fontos legyen, nagyobb legyen. Az ifjúsági garancia és az ifjúsági kezdeményezés, nos ezzel tudjuk, hogy az alapok igénybevétele nem megfelelő, a különböző programokat ki kell jobban szolgálni. Olaszország, Franciaország volt az első, aki felhasználta, úgy, azt hiszem talán Litvánia, Spanyolország, a kicsi, a, a megítélési vagy elbírálási folyamat egy picit hosszabb ezeknél az országoknál, de természetesen megvan minden formásunk még a korábbi költségvetési forrásokból is egy 4 milliárd áll rendelkezésre az akcióprogramokra, amelyeket megfelelő célirányosan kell felhasználni, hatékonyan nem csak felhasználni, hanem jó módon kell strukturális reformok érdekében használni, a fiatalok számára több perspektívát adjunk. Köszönöm szépen. Mária Zsajó Rodríguez következik a szocialista frakció nevében. Lassan véget érde ez a meghallgatás. Tyson azt figyel rám? És egyértelmű elkötelezettség, egyértelmű kötelezettség vállalásra van szükség az ön részéről, Tyson asszony. Biztosak vagyunk benne, hogy a következő Európai Bizottságot az alapján fogják megítélni, hogy tud-e valamit kezdeni a munkanélküliséggel, az ifjúsági munkanélküliséggel, hogy le tudja -e csökkenteni a szegénységet, a gyermekszegénységet, illetve fel tud-e lépni a szociális dömping ellen. Meg, mindezt megfelelő gazdaságpolitikának kell kísérnie, és az Európa 2020-as stratégiában jelen kell lennie a szociálpolitikának megfelelő módon, illetve az ország specifikus ajánlásokban is meg kell eznek jelennie. Ugyanakkor a, be, a beruházási csomagnak is erőteljesnek kell lennie, illetve be kell ruházni az ö, szociális politikába is. Kérdésem, hogy Katainen, és Dombrovski kollégáit hogyan környékezi majd meg, hogy mindezeket a célkütűzéseket el tudják érni. Köszönöm szépen, meggyőződésem az, hogy eredményeket kell tudni hozni. Ezzel kezdtük, és mérhető célkitűzéseket kell kitűzni, és biztosítani azt, hogy azt elérjük. A bizottság struktúrája Jean-Claude Juncker elképzelése szerint a biztosok közti együttműködésre épül, tehát nem minden, nem úgy lesz, hogy mindenki a csak a saját területével foglalkozik, valaki a digitális piacsal, a másik az iparral. Nem lesz együttműködés ez a feladat. Annak érdekében, hogy munkahelyeket teremtsünk, ez a feladat minden az új kollégium minden tagjának feladata lesz. Ezért ehhez tudnunk kell egymás programjairól, ha a beruházásról van szó, akkor annak a végrehajtásától, az első feladattól kezdve minden eszközt ismerni kell, ami azt segíti, nekem például, ami azt segíti, hogy a fiatalokat munkahelyerehez segítsük, a szociális elemeket erősök, erősítsük. Amikor a szemeszterről a gazdaság és monetáris unióról van szó, akkor is együttműködésre van szükség. A, nyilvánvalóan az elnök helyettes koordinál majd, de az együttműködés azt biztosítja, hogy a szociális indikátorok megszülessenek, és azok súlyozzanak, mérlegezzenek, látni kell ezeket. Egy, még vannak ugyan szociális indikátorok, de ezekkel nem sokat kezdünk. A gazdasági indikátorokhoz hasonlóan a szociális indikátorokkal mérni, elemezni kell, hogy az országok mit tesznek, mit érnek el, és ezekre kell építeni az ország specifikus ajánlásokat. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb feladat előttem, de mint mondtam, a jó együttműködés nagyon fontos. A tagállamok között is ez a szándék, azt biztosít, arról biztosíthatom önöket arról, hogy én mindent megteszek ennek érdekében. Thank you. <clears throat> Köszönöm szépen. Szabina Ferhelyen következik a Néppárt képviseletében, illetve a Kulturális Bizottság képviseletében. Tisztelt biztos jelölt asszony, vannak olyan tagállamok, ahol kettős a képzési rendszer, általában alacsonyabb az ifjúsági munkanélküliség iránta. Lehet, hogy nem minden tagállamban megfelelő ez a módszer, mert különböznek az oktatási rendszerek, ezt ugye ön is említette korábban, de úgy látszik, hogy ha a vállalatok és az oktatás korán össze tud fogni, akkor sikerül részben legalábbis megoldani az ifjúsági munkanélküliséget. Hogyan kívánja az oktatás és az üzleti élet közötti kapcsolatot erősíteni. Hogyan úgy tűnik, hogy ugyanis ez jó módja az együttműködésnek, illetve van egy kérdésem a felnőtt oktatással kapcsolatban is. A nem formális oktatásra vonatkozó milyen tervei vannak, van például egy alacsony költségvetésű Grundig program, erről mit gondol? Ne feledjük, hogy elsősorban az Európai Szociális Alap támogatja ezeket a, ezeket a programokat. Igen. Um duaal We hebben... Köszönöm szépen. Mindannyian egyetértünk abban, hogy ez egy nagyon fontos eszköz, egy olyan módszer, amelyről mindannyian tudjuk, hogy különösen pozitív eredményeket tud hozni. Hatása van, az embereket visszavezeti a munkaerőpiacra, jó formákat ad, és esélyt biztosít a munkaerőpiacon. Ön is mondta, hogy az országokban eltérő a helyzet, nincsen egy megoldás minden tagállamnak. Nagyon különbözőek a szociális, különböző a szociális környezet. Az Erasmus Plus program azonban a szakképzésen és a felnőtt oktatásban is nagyon fontos. Fontos, hogy ezt folytassuk. Folytassuk, hogy azt a funkciót adjuk neki, amivel a szereplők, a tagállamok, együtt tudják megvizsgálni azt, hogy hogyan tudják a problémát megoldani, tanmeneteket közösen kialakítani, kinek milyen erőssége, eh, gyenge pontjai vannak. Ez nagyon fontos, hogy egymástól tanuljanak a különböző tagállamok és kiválaszthassák a palettából, a másik tapasztalatából is azt, amit át akarnak venni. Úgy gondolom, hogy továbbra is az eszközöket biztosítani kell. Hasznosan felhasználni a pénzt, nem azért, hogy utazgassunk az országok között, hogy megnézzük, hogy mi hogy van. Nem, eredményt kell hozni a különböző tagállamok tapasztalatai alapján. Úgy gondolom, hogy ez a fajta tanulási rendszer lesz az, amely eredménye rész, ami jó képlet, célra vezető, amire fel kell készíteni a struktúráinkat. Felnök oktatás úgy gondolom, hogy a probléma az az, hogy kevés a kezdeményezés. Megvan a forrás rá, de nem élünk vele. Túl kevés ember aktivizálódik ebben. 15%-os a, a benchmark, a mérőpont, még, és még csak 10%-nál tartunk. Meg kell nézni, hogy mi az oka, hogy mi az akadálya ennek, miért nem igénylik többen, hogyan lehet ezen változtatni, hogyan lehet az oktatást erősíteni, függetlenebbé tenni, annak érdekében, hogy még több ember éljen ezzel a lehetőséggel. Uh, Köszönöm szépen. Veronika López que következik, az utolsó a néppárt részéről. Köszönöm szépen. Tisztelt Tyson asszony, a frakció nevében én vagyok az utolsó hozzászóló, és ezért hadd mondjam el azt, hogy mennyire örülök annak, hogy önt részt vett ezen a, ezen a meghallgatáson. Gratulálok, egyértelmű, hogy ismeri a tárcáját, és kiállt a legrászorulóbbak mellett meggyőződésem, hogy jól fogunk majd tudni együttműködni, hogy megpróbáljuk behozni a lemaradásunkat a 2020-as stratégiával kapcsolatban, és Európában igazságosabbá és fenntarthatóbbá tegyük, tegyük majd. Az európai szemeszterrel kapcsolatos megjegyzése különösen közel áll hozzám, hiszen szociálisabb európai szemesztert szeretne. Említette azt is, hogy a szegénység ellen is felveszi a harcot, illetve a, a munkanélküliségre is odafigyel majd. Azért lenne egy kérdésem, mit tesz azért, hogy a gazdaság és monetáris unió szociális jellegét erősítse, illetve a fogyatékkal élőkkel kapcsolatban van egy olyan dokumentum, amely még függőben van, ezzel kapcsolatban ön mit kíván tenni? Dank u wel, eh, mevrouw, voor deze vragen. Köszönöm szépen a kérdését. A, az európai szemeszter szociális oldalát nem tudjuk eléggé hangsúlyozni. Az, hogy mit teszünk, az egy dolog. Lehet persze számolni azzal, hogy a kollégák mit fognak tenni a többi bizottságnál, de nagyon fontos, hogy a szociális indikátorokat használjuk, sokkal nagyobb súlyt kell adni, ennek a gazdasági indikátorok mellett, és azt kell biztosítani, hogy többet tegyünk. Nem csak tudomásul kell ezeket venni, hogy ezek léteznek, hanem megfelelő lépéseket is biztosítani, hogy az ország specifikus ajánlásokon keresztül. Nos, a szociális partnereket is ebbe jobban be kell vonni. A közösségi munka lehetőségeket biztosítani, a szociális partnereket is be kell ebbe vonni nemzeti szinten is, hiszen nekik kell végül is azt biztosítani, hogy a tagállamokban a költségvetés rendben legyen, a jogalkotás megfelelő legyen, és ennek érdekében nagyon fontos, hogy jobban figyeljünk egymásra. Konkrét jogalkotásra is természetesen szükség van. Úgy gondolom, hogy egy millió ember él fogyatékosság gal, egy egymillió fogyatékossággal élő ember támogatta a civil kezdeményezésüket, amit a parlament nagyon komolyan vett, továbbította a javaslatokat a, a a tanácsnak a prioritásként kell, én, ezt én magam is szívesen vállalom, prioritásként kell a jogalkotás során ezt is ven, venni. Biztosítani kell, hogy a fogyatékossággal élők számára például az akadálymentesítés a belső piacon természetesé váljon. Biztosítani kell azt, hogy olcsóbb termékek legyenek, és innovatívabb termékekhez lehessen a belső piacon számukra is hozzáférni. Ösztönzőket kell tehát az innováció érdekében a biztosítani. Thank you. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani minden képviselőnek. A szakbizottságok részéről, akik előkészítették és megfogalmazták a kérdéseket és feltették a kérdéseket. Nagyon érdekes és széles spektrumú kérdéseket hallottunk. Most pedig eh, azt kérem a, kijelölt, a biztos jelöltől, hogy egy rövid záró megjegyzést tegyen. Négy-öt percben. És amit ha úgy érzi, hogy önbe folytottunk valamit, akkor azt most elmondhatja. És aztán utána fogom lezárni én az ülés néhány percben. Tessék, Tyson asszony! Kérem, a záró megjegyzéseit tegye meg. Thank you, Chair. Honorable Chair and... Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves Elnök asszony, kedves kollégák, kedves képviselők, először is szeretnék köszönetet mondani a kérdésekért és az érdekes vitáért, amelyet folytathattunk ma. Hadd biztosítsam önöket arról, hogy amennyiben megkapom a támogatásukat és bizalmukat, a szavaimat tettek követik majd. A meghallgatás során megpróbáltam felvázolni, hogy milyen konkrét lépéseket tervezek önökkel együtt, a tagállamokkal és a szociális partnerekkel együtt. Az új bizottság a gazdasági fellendülésbe és a munkahelyteremtésbe kíván befektetni. Munkahelyek teremtése, munkavállalók képzése, továbbképzése, mobilitásának erősítése. Azt szeretnénk elérni, hogy a lehető legszélesebb körű szociális védelemben részesüljenek mind a dolgozó, mind a nem dolgozó emberek, és hogy megvédjük őket a szegénység veszélye ellen jó és egészséges munkakörülményeket szeretnénk teremteni, a dömping ellen harcolni, és az igazságos és egyenlő esélyeket megvalósítani a munkaerőpiacon. Ezek a legfontosabb egyértelmű célok. Számomra ezek a célok, ezen célok megvalósításához az eszközöket ki szeretném használni, 300 millió eurót kíván az Európai Unió a, költségvet, a munkahelyteremtésre fordítani. A teljes európai költségvetés 10%-a hozzám tartozik, vagy az én reszortomhoz tartozik, hogyha megerősítenek, és a munkahelyteremtés, a szociális védelem erősítése és a szegénység elleni harc, ez a három cél, amelyre a pénzeszközök legnagyobb részét eh, szeretném fordítani. Az ifjúsági munkanélküliség eh, nagyon magas. Eh, azt szeretném, hogy az ifjúsági garanciát minden tagállam késlekedés nélkül végrehajtaná. Mérhető és tartós eredményeket lehetne ezzel elérni. A a foglalkoztatás és szociális politika az európai szemeszter fontos része, szerves része kell, hogy legyen, és a tagállamok reformjait is úgy kell értékelni, hogy azok megfelelően szociálisan érzékenyek-e. Az új bizottságnak az ambíciója, hogy közösen érjük el ezeket a célokat csapatként Jean-Claude Juncker vezetésével. Partnerség kapcsolatban a parlamenttel, és a tagállamokkal, valamint a szociális partnerekkel. Nyilván tudjuk azt is, hogy hatalmas kihívások előtt állunk, és csak akkor lehetünk sikeresek, hogyha közösen nézünk szembe ezekkel a kihívásokkal. Ha mennyiben öt év múlva azt mondhatjuk, hogy ma Európában több a munkahely, kisebb a szegénységi arány, akkor, csak akkor mondhatjuk, hogy valóban tettünk valamit, és kézzelfogható eredményeket tettünk le az asztalra. Az emberek számára ez számít. Köszönöm szépen a figyelmüket és az együttműködésüket. Once again, thank you. Még egyszer Megköszönjük önnek, Tyson asszony, megköszönjük a képviselőknek a részvételt, a kérdésfeltevőknek. A koordinátorok ülése zárt ülés lesz. Ki fogjuk értékelni a meghallgatást. Délután egy órától két óráig az ASP 5G 2-es teremben kerül erre sor. Tehát koordinátorok ülése ma délután 1 órakor kezdődik, kettőig tart az SB5G2-es teremben. Köszönöm mindenkinek!